késéssel kezdünk, ez azzal magyarázható, hogy mielőtt még a költségvetési szakbizottságunk összeült volna, egy együttes ülést tartottunk a költségvetési ellenőrzési szakbizottsággal egy másik teremben, azért, hogy hagyjuk a külszolgálatnak a pénzügyi rendeletét, a szavazás lezajlott, éppen ez most lehetővé teszi, tehát azt, hogy elkezdjük a hivatalos költségvetési szakbizottsági ülésünket. Nos, a mai délután a miénk, a holnapi délelőtt, a holnap délután és a csütörtök délelőtt is. Azaz, itt van ez a hosszú szavazási eljárás a Költségvetési Szakbizottságban a költségvetés tervezetről. Hagyományosnak mondom ezt az eljárást, de ugyanakkor az eljárás önmagában ö, új. Azaz, hogy mondjam, az ülésezésünk, az hagyományos, az eljárásunk az teljesen új. A Lisszaboni szerződés ugyanis azt idézi elő, hogy most már az intézmények egy olvasatban hagyják jóvá a költségvetést, azaz a súlya a tevékenységünknek sokkal súlyosabb, sokkal nagyobb, mint a korábbiakban. A mai dél, délután arra szánjuk, hogy az ötös kategóriába tartozó kiadásokat fogjuk megszavazni, azaz a közösségi, az Európai Bizottsági administratív kiadásokat, utána pedig szavazunk a többi intézményről, tehát az EB után a többi intézményről, Helga Trüpper kolléganőnknek a jelentése alapján, és aztán holnap délőtt következnek az egyéb kiadási kategóriák. Időközben, mint hogy ezt pontosan tudják a költségvetési szakbizottsági tagok, akik a mai délelőtti zárt ülésen részt vettek, egy sor kérdés még nem zárult le a frakciók között, egy végső megállapodásra még idő kell. Megtartottuk az átülésünket ma délelőtti ülésünket in camera, behind closed doors, azért, hogy a kínek ne tudhassák meg azt, hogy milyen fajta merényletet tervezünk az SS többi intézmény ellen. Ezt most akkor elmondottam, és hagy üdvözöljem itt a mostani ülésünket, az összes intézménynek a képviselőjét, és megadnám a szót a kocsivetési főigazgatónak a bizottság részéről, aki az Európai Bizottságnak a hagyományához hívén, ö, híven ö, az Európai Bizottsági állásfoglalást szeretné elmondani nekünk, még mielőtt a parlamenti képviselők szavazásba kezdenének. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálom a hagyományokat a tekintetben is betartani, hogy rövidségre törekszem. Először is köszönetet mondanék a Költségvetési Bizottságnak a módosítókért, amelyek kitérnek a az elő, a kötelezettségvállalási előnyezatokra, és nagyon veszem, vannak az a költségvetési javaslatok, amelyet beterjesztettünk. A bizottság, az EB nagyra tartja azokat a módosításokat, amelyeket kívánatosan tartak módosítani, többek között a fiatalság, ifjúságra vonatkozó hedgingre értem ezt. Azt is nagyra tartjuk, hogy az 1A és a 4-es fejezetben is változásokat kívánnak elérni, de azt is észrevesztük, hogy vannak olyan módosítók, amelyek felül kerekednek, túl lépnek a mozgástéren. Ami a 4-es hedinget illeti, az önök javaslata a palesztinára vonatkozóan, azt igényli, hogy további forrásokat találjanak, párhuzamosan ezzel Pakisztánnal kapcsolatosan hamarosan adományozó konferenciára kerül sor, és 2013-ig kell majd kitekinteni e témában. Tehát itt a rendelkezésre álló mozgás teret kell a lehető legjobban hasznosítani. Köszönetet mondanám továbbá a parlamenti képviselőknek és ezen bizottságnak a képviselőinek a tekintetben, hogy támogatták az EB-t abban, hogy a kifizetés előnyezet, helyreállítása, visszaállítása kerüljenek úgy, ahogy az a költségvetési javaslatban szerepet, Mint tudják, a hagyomány azt hozta, hogy a lehető legpróbál, leghűségesebben, pontosabban próbálunk becsléseket eszközölni abban a stádiumban, amikor ki dolgozza a bizottság a költségvetés javaslatot. Örülök annak is, hogy a jelentéstevő visszaállította a bizottságra vonatkozó előnyezatokat, csak úgy, mint a szakbizottságokra vonatkozó előnyezatokat, és ez lehetővé tette, hogy a költségvetési igazgatási támogatások visszakerüljenek a különböző programokra vonatkozóan. Ne tekintetben az Európai Bizottság öncezúrát alkalmazott a költségvetés e, saját költségvetése vonatkozásában 2011 tekintetében. Még a Lisszaboni szerződésnek a kérdés köré esetében is az a költségvetés tervezet, amelyet a bizottság terjesztett elő saját magára vonatkozóan, a személyzetére vonatkozóan már eleve egy enyhe csökkentést tartalmaz. Ezzel együtt amennyiben azok a csökkentések, amelyeket a tanács kíván elérni a EB-nek a működésével kapcsolatosan, igazgatásával kapcsolatosan 2011-re, akkor elnök úr, ez nem csak az intézményünknek a működését korlátozná, hanem még a Lisszaboni szerződés által megnyitott kapukat is bezárná, vagy bejebb zárná, és a politikai célkültőzések elérését is nehezebbé tenné. Hagy jelezzem, hogy a jelenlegi stádiumban azok a csökkentések, amelyekre a tanács tett javaslatot, a létszámát a bizottságnak 374 állásra csökkentené, és 158 szerződésest szüntetne így meg, ami jelent jelentésében gyakorlatilag azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy főigazgatósága szűnik meg egyben ilyen létszám mértékben az Európai Bizottságnak. Ez nem egy csekély csökkentés. Mindezzel párhuzamosan egy sor módosító született, amely tartalékba kívánják átcsoportosítani a ki, az administratív kiadásokat. Erre majd még visszatérünk, amikor a végrehajtási kérdésekről beszélünk, azért, hogy többek között az egyetetés során erről tájékoztatást is adjunk az egyeztető bizottságnak, és megfeladjuk majd az összes információt a lehetőségeink szerint. Már most hagy jelezzem, hogy a screeningünket tovább végezzük a személyzetünkre vonatkozóan, és erről rendszeresen tájékoztatjuk az Európai Parlamentot. Jelentős lesz e tekintetben a váltás, mégpedig operatív állások kialakítására, azaz a támogató tevékenységet kívánjuk megerősíteni, amely a 31,8%-ról átment 32,5%-ra 2010-ben, és ezt a fajta elmozdulást tovább fogjuk erősíteni 2011-ben is. Három dolgot szeretnék még kiemelni. Először is, mennyire fontos az, hogy körbehatároljuk, jól lehatároljuk azt, hogy milyen területen fogjuk ezeket az előnyezatokat felhasználni, és milyen előnyezatokat teszünk majd tartalékba, azaz úgy, hogy az EB úgy tudjon működni, hogy a folyamatosság biztosított legyen, és a prioritásai az uniónak ne sérüljenek. Egy. Kettő. Amennyiben a, a bér alkalmazkodási tartalék képzés összhangban lesz az Európai Bírósági határozattal, döntéssel, akkor arra van szükség, hogy átcsoportosítás szülessen a bér sorban, a X0101 sorban. Ugyanis e, a bizottság egy olyan munkáltató, amely egységes munkáltató, és a személyzetét csak egyfajta módon kezelheti. Azaz több sorra veti, kitenni, betenni a tartalét óriási gondot okozna gazdálkodási szempontból. Harmadik pont. Fontos az, hogy a tartalékok sorait és a feltételeit összhangba tegyük. E tekintetben hagy hívjam fel a figyelmüket arra, hogy az Európai Bizottság nem lesz képes elegetteni tenni olyan feltételeknek, amelyeket az EKS-szel szemben ö, állítottak fel, többek között a, ö, a ö, előrehozatok tekintetében, amelyek a KKBP tartalékolását képzeli. Ezek nincs összhang, nincsenek összhangban adott esetben olyan feltételekkel, mint a költségvetési jó gazdálkodás, fegy, fegyelmezett és felelős gazdálkodás, illetve a költségvetési fegyelem. Tehát e tekintetben a tartalék képzéssel kapcsolatosan korrekcióra van szükség. Ami pedig ö, a bizottságnak a tevékenységét illeti, a pilot projektekkel kapcsolatosan, az előkészítő intézkedésekkel kapcsolatosan, mit is tudok mondani? Ezeket ugye nyár előtt kaptuk meg. És Nos azt, hogy mindenképpen a tisztelt ház vegye figyelembe a júliusi ellenzéseket, és azt, hogy az Európai Bizottság fontosnak tartsa az, hogy hatékonyan és reális módon tudjunk együttműködni az előkészítő projektek és az előkészítő, a pilot projektek és az előkészítő szervezések kapcsán. Még végül hagy jelezzem azt is, hogy az egyeztetés előtt a bizottság elő fogja terjeszteni azt a költségvetési módosító levelet, amely a mezőgazdaságra és a halászatra vonatkozik. Egy további ilyen módosító fog majd közeljövőben eljutni önökhez, azért, hogy az új három ügynökség kapcsán is alkalmazkodni tudjunk. A pénzügyi felügyelet kapcsolatos ez a dolog, annak a megállapodásnak a függvényében, amely kialakult most nemrégiben a jogalkotás keretében. Tisztelt elnök úr, ezt szerettem volna elmondani általános észrevételként a bizottság nevében a munkálataiknak az elején. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, főigazgató úr, ezeket a pontosításokat, amelyek egyfelől nagyon világosak és konzisztensek, tehát nagyon odafigyeltünk arra, hogy milyen erőfeszítéseket tett az Európai Bizottság a takarékosság irányába oly módon, hogy kézben tartsa az állománynak az alakulását, annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett. Feljegyeztük mindazt, amit ön mondott, kicsit technikai jellegű kérdés azzal, hogy hogyan lehet tartalékolni a bérek finanszírozásával kapcsolatos alapokat valójában oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy amikor meghoztuk az elvi döntést, ha hozunk ilyet, hogy tartalékba kerüljön ez, hogy akkor számviteli szempontból a gazdálkodásnak megfelelő realitást tükrözzék, mert tehát értelmetlen soronkénti tartalékot létrehozni, erre figyelni fogunk. Köszönjük az egyéb észrevételeit is, amit esetleg közvetlen jelentéstevőnek tud adni a kísérleti projektekkel és a az akciókkal kapcsolatban, erről még folynak a tárgyalások a frakciók között, és azt is feljegyeztük, hogy a szokásoknak megfelelően érthető okok miatt az elkövetkezendő hetekben és hónapokban a halászattal és mezőgazdasággal lesz egy korrekciós levél, illetve a parlament és a tanács döntése alapján egy az adminisztratív eszközök finanszírozásával kapcsolatban is lesz egy ilyen levél azon hatóságokra, amelyeknek a létrehozása folyamatban van. Ebből kiindulva, akkor most elkezdjük a szavazást, és most jönnek a nagy döntések először is ellenőriznünk kell, hogy egyáltalán szavazóképesek vagyunk-e, tehát megvan-e a tehát az munkateremből, ahol előzőleg dolgoztunk, áthoztuk-e a szavazókártyákat, mert erre valószínűleg szükség lesz. A, például a jelentéstevőnél nincs itt a kártyája, tehát ő a rossz tanuló. Megpróbálunk ezen a helyzeten segíteni. Azt javaslom önöknek, lassan fogok menni, hogy ne legyen félreértés, és hogy biztosan, világosan tudjuk, hogy miről szavazunk, ellene, mellette, egyebek, de legalábbis egyet kell, hogy értsünk abban, amiről szavazunk. Azt javaslom, hogy először azt a dokumentumot vegyék elő, amelyik 4 RAP, RAP, mint raportőr nyilván, szeptember 28-ai 2010, így néz ki az a dokumentum. Ez egy füzet. Mindenki látja ezt? Mindenkinek a kezében van? Ott van előtte? Ebben van egy bizonyos számú szavazás, amik blokk szavazások, amik politikai egyezményre épülnek, amelyek állítólag jelenleg megszülettek. Még mindenben nem értünk egyet, de vannak dolgok, amikben már egyetért a értenek a frakciók többsége. Tehát legalábbis megállapodás van, hogy így szavazzunk. Mindenkinek a kezében van ez, van-e ez a füzet. Ebben a füzetben a két utolsó soron, és most Gören Fern felé nézek, SD-s kollégáink jelenleg nem tudnak szavazni a két utolsó sorról, és további időt kérnek, hogy a tárgyalásaikat tovább folytassák más frakciókkal és a raportőrrel. Tehát ö, tekinthetjük-e úgy, hogy az összes többi sorról tudunk szavazni? Igen, akkor ezt fogjuk tenni. Akkor Első sor a politikai prioritások, Parliament's Priorities, az ifjúság, mobilitás és oktatás a horizontális módosításai, lehet-e blogban szavaznunk? Igen. Akkor az egész oldalt bocsájtom szavazásra blogban, mellette. Köszönöm ellene, kettő ellene, tartózkodás, nincs tartózkodás, és a néppárt koordinátora most értette meg, hogy miről is szavaztunk. De hát végül is ö, mosolyog, úgyhogy akkor nem ellenzi ő sem. Akkor most ö, vehetjük a következőt, a a horizontális megközelítés az ügynökségekkel kapcsolatban, ez pedig a kettes és hármas oldal. Kettes, hármas oldal, ez, amit ki kell nyitni, Jutta Hauk a hozzáértése blokkban szavazás mellette ellene, kettő ellene tartózkodás, egy tartózkodás egy tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk, de Ann szeretne egy nyilatkozatot tenni. Csak szeretnék szeretnék hozzászólni, hogy a halászati ügynökséggel kapcsolatban megszavaztuk. Je comprends que nous aurons sur l'agence des pêches tehát akkor a ö, halászati ügynökségről külön szavazás lesz, amikor ahhoz a sorhoz jutunk és mellette van a raportőr, de külön szavazunk. A Ann Jensen dicsőségére és frakciójának dicsőségére legyen mondva, mert volt egy külön szavazás, amivel csak ezzel foglalkoztunk. Nem tettük hozzá a szerénye prózai bűnökségekhez, mint élelmiszerbiztonság és így tovább. Ezek a abszolút másodlakos. A halászat megkapja az őt megillető helyet. Tehát ebben egyetértünk. Akkor most rátérhetünk a harmadik szavazásra, Ugyancsak a raportőr horizontális megközelítése az adminisztratív igazgatással 4-es eh, 5-ös oldal mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás egy tartózkodás, két ellenszavazás, egy tartózkodás, szél, elsőprő többség. Ezt is elfogadtuk. Akkor következő horizontális módosítója a raportőrnek a bírek emelésével 1,85%-os emelésről van szó. Ez egy jól ismert ügy, ami a az Unió Bírósága előtt van 6-tól 9-es oldalig, nagyon sok sor van itt, mellette. Mellette először, mellette. Néppárt ellenzi? Na jó. Akkor elektronikusan szavazunk, hogy egyszerűsítsük saját életünket. Tudván, akkor meg tudjuk nyitni a Egyáltalán tudjuk-e használni a szavazógépet? Pillanat, pillanat, senki ne pánikoljon, tehát működik. Megnyitom a szavazást. Kérem a titkárságot, hogy ö, a titkárság ellenőrizze, hogy egyetlen frakció se szavazzon túl, tehát legyenek többen, mint ahányra. A raportőr mellette van. Tehát Lezárom a szavazást. 22 mellette, 15 ellene, tehát 23 mellette, két tartózkodás, ezt elfogadtuk. Tehát horizontális volt ez. Ez vonatkozik a bizottságra és az egyéb intézményekre is. Van-e valaki, aki kéri, hogy ugyanígy szavazzunk a többi intézmény költségvetéséről is, a logika az az, hogy intézménytől függetlenül azonos eljárás legyen, mert az egész vitás ügy került a bíróság elé. Tehát független attól, hogy mellette vagy ellene vagyunk, ugyanaz gond. Tehát az összes több intézményre is ez áll. Tehát akkor most rátérünk a következőre, ez a tízes oldal, ez a ö, horizontális ö, megközelítés az administratív kiadásokra, kivéve az a pont, amelyiket most megszavaztuk. Mellette ötös kategória ellene, egy ellene, tartózkodás, tehát itt is többség, nagy többség, elfogadtuk. Utolsó szavazás, a horizontális módosítás a ö, tanulmányokról, 11-es oldal mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás egy tartózkodás tulajdonképpen össz, egyhangú egy tartózkodással. De elég jól haladtunk, köszönöm szépen. Most el, ezzel megvannak a módosítók, és akkor most az ötös fejezetet kezdhetjük el vizsgálni. Kérem, hogy vegyék elő ezt a füzetet az összes módosítással. Nekem, nálam ez így néz ki. Önöknél is. Tehát az önöké ugyanez, csak nem ilyen szép. Én nekem színes fedele van, és egyebek, sőt már az eredményét is tudom a szavazásnak, úgyhogy... Tehát, adminisztráció, mindenki tudja, hogy hol tartunk. Van egy oldalszám, az angolban 163-as az angol változatban, 163-as oldal, nem? De. Szóval 163-as oldal legalábbis nálam, mondja az elnök, de én saját magamat értem, nem tudom, hogy önök is értenek -e engem. Ha valakinek gondja van, akkor szóljon, inkább lassan kezdjük, aztán utána majd gyorsíthatunk. Polino úrnak van valami gondja? Kolino úrnak segítsenek. Tehát 163-as oldal, Commission Excluding Pensions. Ennél a sornál tartunk. 47-62 Ehrenhauser úr módosítója benne van a horizontális szavazásban, amit már megtettünk. Ugyanez van a 46-06-osban. A 45-51-es Evan Hausers úré nincsen benne. Mi a, a jelentéstevő ellene van, ki az, aki mellette van? Köszönöm. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Akkor 316-osa a bizottságnak ö, mellette ellene zöldek és a liberálisok tartózkodás, köszönöm. Többség mellette van, elfogadtuk. 42-21-es Pálcáni asszonyé benne van, 43-63-as, csak az megjegyzésekről szavazunk. Measures for Fiscal Federalism, Debt Management, etc. Tehát a, a jelentéstevő ellene van. Ki az, aki mellette van? Köszönöm, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elutasítottuk, tehát a megjegyzéseket elutasítottuk. Következő oldal. 164-es oldalnál vagyunk, aki ugyanabból a változatból dolgozik. Nem szavazunk a 4367-esről, ezt, ezt majd későbbre félretesszük, mert ez egy kísérleti projekt. 4747 es Ebrenhauser benne van, Ugyanez van a 4605-össel. Viszont a 4532-esről szavazni kell, a raportőr ellene van, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, köszönöm, senki sem volt mellette. A három következő módosító, a 4746-os, a 330-as, a 4604-es benne vannak. Ugyanakkor szavazni kell a 4531-esről, Ehrenhauserről mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, köszönöm, elutasítva. A három következő benne van, a 4745 ös a 4598 as benne van, a 467-es benne van, ugyancsak. Ezzel szemben szavazni kell a 45-50-ről, Evrenhauserről mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva. Minden módosítás, amik a 166-os oldalon vannak, azok mind benne vannak. Nem, mégsem. Akkor jelentéstevőnek ez soknak tűnik. Hartung úrnak problémája van? Tehát 166-os oldalon tartunk, oldal teteje, Uh, 0,1 expenditure related to staff inactive employment of agriculture and rural development policy area. Ez a címe. Szidónia. Az összes módosítás, ami ezen az oldalon van, azok mind benne vannak, kivéve a ö, tartalék, a, amik az envihez tartoznak, és ezt ellenzem, ezt a ö, tartalékot és az észrevételeket is. Köszönöm, rendben, mondja az elnök. Tehát 166-os oldal minden benne van, kivéve, amit mondott most a jelentéstevő, a 406-os, amiben beletartozik egyrészt egy tartalékképzés, és egy kommentár, ami megmagyarázza a miértjét. Tehát erről szavaztatok a többi módosításról nem kell, tehát a 406-osról ki az, aki amellett van, hogy legyen tartalék a kommentárokkal együtt. Ez a dohányügy. Látom, hogy sokan vannak, akik szeretik a dohányt. Tehát a dohányról szavazunk. Mellette a raportőr ellenzi. Megnyitom a szavazást. Rendben. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, 15-en ellene elfogadtuk a módosítást. Tehát ö, senki sem dohányozhat innentől ebben a teremben. Legalábbis a továbbiakban nem támogatjuk a dohányzókat. Rátérhetünk a következő oldalra, 167-es oldal. 4137-es Artong úrnak a módosítója. A jelentéstevő ellene van mellette, kik vannak? Ártongúr ellene, köszönöm, tartózkodás, nincs tartózkodás, elutasítva. 45-49, Ehrenhauser mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítva. 46.00 benne van, 45.48-asról szavazni kell, a raportőr ellenzi mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás elutasítva. A három másik a lap alján, azok benne vannak, a 41-es, 42-es, 43-as, 42-es, ezek meg vannak lapozók, Ugyanígy úgy Other Management Expenditure 41, 42, 46, 01, ezek benne vannak. Szavaztatok a 45-47-esről Ehrenhauser ö, raportőr ellenzi mellette, ellene, köszönöm, elutasítva. 47-40 benne van, 46-02 ugyancsak, 45-46-ról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-44 megvolt, 46-03-as megvolt, 45-45-ről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Folytatjuk, 41-46 megvolt, 47-41 megvolt, 45-93 megvolt, 45-44-es, Ehrenhauser megint mellette, ellene, köszönöm. Hogy megkönnyítsük a munkát, látom, hogy Ehrenhauser úrnak az ötös fejezetben benyújtott módosítást minden sorhoz, ahhoz, hogy minden sort 10%-kal csökkentsünk. Most körülbelül 20-at végig szavaztuk, és mindig ugyanaz a többség alakult. Azt javaslom, hogy minden esetben, amikor egy ilyen ö, módosító van az ötös ö, rova, ö, fejezete, ugyanaz a többség, hogyha valami változás van, akkor majd ezt jelezzük. Akkor így mehetünk tovább, ugye? Tehát 45-44 elutasítva, 47-32-es megvolt, 45-94-es következő oldalon megvolt, 45-43-as, ugyanaz a többség, rendben. 47-42-es megvolt, 45-95-ös megvolt, 45-42-es ugyanaz a többség, 47-38-as megvolt, 45-96-os megvolt, 45-41-es ugyanaz a többség, 283-as, ez is megvolt, ezt is fedi, ez a Kulturális Bizottság, Kulturális Bizottság örül, és örül a 284-esnek is, az is megvolt, 4597 megvolt, és a Kultúrbizottság 285 ugyancsak megvolt. Folytatom, 45 Erenhauser úr, ugyanaz a többség. Következő oldalon teljes mértékben lefedett, kivéve a 3702-es, nem, az is nem, az is benne van, nagyon jó, tehát az egész következő oldal, ami a 172-es oldal, ez már le volt fedve. Hasonlóképpen az egész 173-as oldal is, kivéve a két utolsó sort. Utolsó előtti sornál tartok, 173-as oldalon, 535-ös módosító, amit az Európai Néppárt mutat, nyújtott be, az információval kapcsolatban van fenntartása. Ki az, aki mellette van? Ellene? tartózkodás mellett, többség mellette van, tehát elfogadtuk ezt a tartalékot, vagy fenntartást. Nap, lap alján ugyanaz a többség van, tehát 10%-kal alacsonyabb legyen. Ugyanez van a 4631-esnél, ugyanakkor a 627-es, ez a liberális frakciónak egy módosítója, amely bírálja azt a múltbeli gyakorlatot, ahogy ez ment, tehát egy olyan módosító, ami a kommentárokra vonatkozik. A jelentéskészítő kéri, kéri a szót? Csak az elvet szeretném megmagyarázni, mert itt van egy sor módosító, amelyik a jelenlegi soroknak az értékelésével foglalkozik, és azt javaslom, hogy ellene szavazzunk, de ugyanakkor följegyzem az üzenetet, mert szerintem nem ez az a hely, ahová az ilyen üzenetet be kell venni, de az állásfoglalás szempontjából mindenképpen egy opció, hogy belevegyük, és a kritikát is eh, ide fogalmazzuk be, de nem a megjegyzéseket. Ezért javaslom, ahogy javaslom. Köszönöm. Tehát a jelentés készítőnknek az a véleménye, a kritikát azt jegyezzük fel, de ne erre a sorra tegyük, hanem ezt az állásfoglalásban emeljük majd ki, amit plenárisan fogunk megszavazni, amikor a módosítókat elfogadjuk. Tehát ezt a liberális ö, frakció elf, ö, visszavonja, hogy az az eljárás legyen, amit a jelentés készítő javasolt. Monsieur Alvaro. Merci bien. Um, well, basically uh, we did not... Alapvetően nem vontuk vissza ezt a módosító indítványt, mert ellenezték a pénznek ezt a um, felhasználását, úgyhogy mi még fenntartjuk. Akkor szavazásom, bocsátom, az jelentéstevő ellenben kívül a mellette, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Köszönöm a két nagy horderejű mamut elvetette ezt a módosítót. Egy további módosító Álvaro úrnak a frakciójától, amely azonos, de egy másik sorra vonatkozik, nem ugyanarra, vagy le van fedve, akkor bár ezzel foglalkoztunk, igen, akkor a mostani szavazásunk már lefette ezt az újabb dolgot úgyhogy nincs szükség arra, hogy a következő módosítót is szavazása bocsássuk. Vagy azt akarja, hogy mégis mód, mód, szavazunk róla, jelentéstevő asszony? Szerintem Ebenhauser úr módosító indítványát is meg kell szavazni 4-6-3-1-es sorszámmal. Enélkül ezt nem lehet, megjegyzés nélkül nem hagyhatjuk. Ért, értem, értem, akkor én tévedtem, elnézést kérek. Akkor először is a 46 43-53-ról szavazunk először is, mert újra a szellembe fogalmazódott meg, és utána térünk vissza majd az erre 43-53 mellette. Ellene. Köszönöm. Tartatkozását ugyanaz a többség alakult ki, mint a korábbiakban akkor a 4631-es eh, ez csökkenti az előnezatokat, de ez nem azonos a szokásos eh, módosítóival, a többi sorra vonatkozóan, amikor 10%-os csökkentést javasolt, itt viszont egy más mértékű csökkentést eh, javasolt. Ki van mellette? A jelentéstevő ellenzi. Ki van ellene? Köszönöm szépen. Tartózkodás. Egy tartózkodásunk van, akkor elvetve. Folytassuk most eljutunk a kísérleti projekthez, a 281-eshez, erről most nem szavazunk, mert ez tekintetben, tehát általában véve a kísérleti projektekről nincs megállapodás közöttük A 309-es következik, amelyet szavazásra bocsátok, az jelentéstevő ellenzi mellette. Igen, igen, akkor inkább géppel szavazunk, mert úgy látom, hogy súlyos törésvonal van a frakciók között. Megírom a szavazást megnyitva a szavazás, mindenki szavazott? Ö, igen, illetve egy szocialistával több van, mint kellene. Egy szocialistást le kellene gyilkolni. Rendben? Valaki öngyilkos lett? No, akkor minden rendben. Most akkor világos a szavazás, 30 mell- ellene, 12 mellette, köztük egy szocialista kicsit kihiteljes, hogy az -e elvetve tehát egészében. Akkor átérünk a 763-asra, ez le van fedve már, a 42-28-as szintén már láttuk a következő oldalon, mindent láttunk gyakorlatilag, vagy nem? Tekinthetjük-e úgy? kérdezem, hogy a 405-ös a dohányal kapcsolatos már lefedve az előző szavazásunk által. Nem? Ez egy más dolog? Megint a dohányról van szó, de itt valami más használják a dohányt, mint általában, vagy korábban. Juta? Igen. Ez az NB-ből érkezett, ez a második része a tartaléknak. Ugyanarra a kampányra, amiről a bizottságnak még választ kell adni nekünk úgyhogy ez egybeesik az első szavazásunkkal. Non, pardon, j'ai compris. Donc, autrement dit, le 40... Nos, akkor le van fedve, a 247-es le van fedve, és a 405-ről szavaznunk kell a jelentéstevő. Ellenzi. Ki van mellette, kérdezem. Akkor megint géppel szavazunk. A 405-ösről és vigyázzanak a szocialisták, ne legyenek túlságosan nagy létszámban, mert különben nem lesznek képesek megnyerni ezt a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben, 41 szavazónk volt, akkor ez így működőképes eredmény. 15 mellette, 25 ellene elvetve. A 423-as következik, tartalékképzés az EFSA javára. A jelentéstevő támogatja. Ki van mellette? Tehát tartani képzés az ügynökség szervelel hát ki van ellene, a szocialisták és a liberálisok, és Ártung úr. De a többség támogatja, ez fura ez a koalíció. Tehát a 423-as jóvá lett hagyva. 248-as láttuk, a 40, ö, 591-es, a 249-es láttuk, a 45-29-es az a szokásos többség, amiről már beszéltünk. A következő lapon látjuk az első három módosítót, amelyek le vannak fedve, aztán a 45-38-as ugyanaz a többség, mint eddig. A következő három módosítója Ehrenhausernek, Ingeborg Ressenek és Pánez Mátenek lefedve, vagy mégse, nem, Bocsánat, mondja az elnök, túlságosan gyorsan futottam előre. Elnézést, visszalapozunk ezen az oldalon belül, a tettejére majd, hogy nem. A 194-es módosítója a Libé szakbizottságnak egy magyarázatot is kell, hogy tartalmazzon. Mellette van, ki van mellette, a jelentéstevőnk támogatja, ki van ellene a szabadságnak, tartózkodásból pedig egy van. Tehát ez a kommentár jóvá lett most hagyva. 45-38 Ehrenhauser úrtól az a szokásos többség, 47-60 lefedve, 42-35 Ingeborg Greske részéről, ez egy tartalék képzést tartalmaz, a jelentéstevő nem támogatja. Szavazzunk mellette. Gondolom, hogy Inge mellette van, de nincs itt ez megkönnyíti a dolgunkat. Ki van ellene? Elnézést. Súlyán ugyanúgy. Becsesség szerint a néppárti módosító ezt lefedi. Igen, igen, de erről még nem szavaztunk, a néppártnak ezen javaslatáról még nem szavaztunk. Nincs itt, akkor vissza is vonhatnánk. Jó, akkor ki van mellette, szavazunk, illetve újra kezdem a szavazást a 42-35-ről. Ki van mellette? Ki van ellene? Köszönöm szépen. Tartózkodás visz, elvetve tehát. Amennyiben a néppártnak lesz majd egy egyéb módosítója, amely ezt lefedi, akkor majd arról szavazunk. Ehrenhaus úr 47-59-es, ugyanaz a többség, mint szokott lenni, tehát most ezt nem bocsátom szavazásra. 519-es, ez a tartalék, a néppárt tartaléka, és a jelentéstevő támogatja, illetve szót kér? Köszönöm szépen. Igen, én ajánlom, de figyelmeztetném a szakbizottságot, hogy kiigazíthatják az összeget, mert része az egyik horizontális módosító indítványnak. Úgyhogy szavazzuk meg a megjegyzéseket, de ami az összeget illeti, arról később szavazhatnak. Rendben, Elnézést. Tehát csak technikai kiigazítást végeznek meg az összegen. Rendben, akkor a tartalmakérdésről szavazunk. A nagyságrendje a mér, az összegnek ekkora, még pontosítani kell technikailag a számot ugyanakkor. Tehát a jelentéstevő ezzel a pontosítással támogatja az 519-es. Ki van mellette? Ellene? Akkor, akkor géppel szavazunk, elelőzzük. Mindenki szavazott, jaj, de jó. Ven, 20 mellette, 20 ellene, tehát elvetve. Illetve 21, bocsánat, 21, és nincsen túl sok néppártost. Soha, mondja valaki a teremben, nem, nem, attól függ. Időként előkerülnek az emberek, ki tudja honnan. Tehát akkor a jelentéstevőnek a szavazata, itt perdöntő, szép-fehér kézzel szavazott, de tehát akkor tartalék kérdésbe került. Aztán jön a Gressle asszonynak a 42-36-osa, ez nincs lefedve, ez egy másik tartalék, a jelentéstevő ellenzi ezúttal, ki van mellette, kérdezem. Senki, ki van ellene? Mindenki. Tartózkodás, néhány tartózkodás, akkor elvetve. 45-89-es a szokásos többség, ugyanez van a 45-88 esetében is, vagy nem. A 45-28 esetében úgy tűnik, hogy másról van szó, tehát a 45-28-as szavazásra bocsájtom, Ehrenházorról, a jelentésevő ellenzi, ki van mellette, ellene, köszönöm szépen tartózkodás, akkor elvetve. 47-58-as és a 47-57-es lefedve már, a, ugyanígy a 45, 86-os is, és 87-es is. A 45 27 esnél tartunk most, ez a szokásos többség, ahogy mondani szoktam. A következő három módosító Ehrenhauser úrról, amely az angol változatnak a utolsó soraiban látszanak, ugyanígy le vannak fedve, és a 179-es oldalra ugyanez áll, tehát ezek már lefedve, kivéve a 537-es, ami a mínusz 10-eshez tartozik, amelynek a szokásos ellenvetősét ismerjük már a terem részéről. Most pedig lapozzunk, akkor eljutunk a 180-as oldalra, és itt ezen az oldalon azt látjuk, hogy ismételten minden le van már fedve, és a módosítók Ehrenhauser úrnak a 10%-os javaslata is le vannak fedve, ezeket el szoktuk fedni. Minden le van fedve, még a 31-25-ös is? Igen, le van fedve, mondja az elnök saját kérdésére válaszolva. Akkor áttérünk a 181-es oldalra, 47-52 lefedve, viszont A 42-34-esben van egy átcsoportosítás és képzés. Gressle asszony javaslatáról van szó itten, az ő indítványáról. Illetve, illetve a néppárt részéről befutott egy kérés, hogy szavazunk először is az 514-es módosítóról. Még a 42-34-es előtt. Tehát az 504-es támogatja a néppárt, miközben a jelzéstevő elveti a 42-34-es. Van, aki ezt -e? Nem, köszönöm szépen. Akkor az 514-est bocsájtom szavazása. A néppárt részéről gondolom, hogy a jelentéstevőnk támogatja. Jól találom ki a véleményét? Nem vagyok ebben biztos. Gondolkodik, látom a jelentéstevő asszony. Csak a megjegyzéseket. Attendez, je, je, oui, le rapporteur est pour? Tehát a jelentéstevő támogatja? Én úgy gondolom, hogy ez egy technikai kérdés. pedig attól függ, hogy milyen sorrendben szavazunk. Mert összegek szerint rangsoroltuk, de a megjegyzések azok ugyanazok. Úgyhogy az 517-es néppárti módosító indítvány, hogyha megszavazzuk, belefoglalja az előzőt is. De lehet az is, hogy az első kettőről szavazunk, és utána a harmadikról. Minden esetre nem jó sorrendben van. Euh, bon, finalement, madame le rapporteur. Végül is, akkor mit javasol, hogy a 42-34-el kezdjük a szavazást, vagy az 514-eset? Szerint. Szerintem először az 517-eset szavazzuk meg, a többi pedig okafogyott -e válik. Rendben, az 517-esel, 517-esel kezdjük a szavazást. No figures. Ez csak egy tartalék. 2011-es évre. Az 517-esről szavazunk akkor először. És a jelentéstevőnk támogatja, a néppárt is mint hogy ők a kezdeményezői ennek a módosítása. Ki támogatja, kérdezem? Ellene. Kialakult a többség a mellette, ha bár nem egy túlszárnyaló többség, de mégis vagy ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük, semmi gond. Az 517-esről szavazunk géppel. Itt most nem a számokról van szó, hanem egy tartalékképzésről. Mindenki szavazott? Kérem, siessenek. még ketten nem szavaztak, ketten alszanak, illetve már csak egyen alszanak, annyi, baj legyen, lezárom a szavazást, 22 mellett, illetve 17, 17 ellene, jóvá hagyva van a módosító. Na most akkor ebből azt következik, hogy a 42-34-es fogyottá vált? Igen, az 514-es módosítóban van egy elem, ami egy átutal, egy transferhez kapcsolódik, tehát része a szavazásnak. And I am against, but... És én egy ellenzem, de attól még szavaznunk kell. A jelő 32-30. Igen, de először is ott van a 42-34-es. Még mielőtt az 514-esel foglalkoznánk, ott van a 42-34-es. És pontosan ez a probléma. Pontosan forra, fordító sorrendben kellene. 514, ö, aztán a 4, 2, 3, 2, és utána a harmadik. De most akkor kezdjük az 514-essel a megjegyzéseket, és utána a 42-32 fogyotta válik. Igen, és az 514-est ön támogatja. Nem? Nem támogatja a jelentéstevő? Ellene van? Jó. 514-es elkezdjük, az ellen, ellenzi a jelentéstevő. Ki támogatja? akkor egyből géppel szavazzunk, mert nagy a konfúzió. A jelentéstevő ellenzi. Az 514-esről szavazunk géppel. A néppárt mihez tartja magát, mert én is szeretném tudni, hogy hogyan szavazzak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, 15 mellette, 23 ellene, elvetve ez a módosított, tehát, tehát, tehát, kénytelenek vagyunk szavazni a 42-34-esről, ugye? mert hogy nem váltok a fogyottá, mert az 514-est elvetettük. És a kettő nem azonos. Valójában az összeg okafogyottá válik, de a tartalékról szavaznunk kell. Tehát akkor szavazunk a 42-34-ről, nem a számokról, hanem maga a tartalékképzésről. A jelentéstevő elveti. Van -e valaki, aki támogatja? Nem, senki. De, Olmás asszony, ki van ellene? ő az optimista, ugye? Nagyon sokan eltám, ellenzik, ellenzik tartózkodás, akkor ezt a módosítót ö, vadul elvetettük. Nos, akkor folytassuk a bérekkel kapcsolatos rovatókat, a 3125 és a 782-es lefedett már, a Special Advisors, a szaktanácsadók következnek, úgy látom, hogy a bizottság szeretne hozzászólni a szaktanácsadókkal kapcsolatosan, tehát a 42-30-as módosítóról. Főgazgató úr, kíván hozzászólni? Elnök úr, azt hiszem, hogy el kell mondanom, hogy majd a parlamentet tájékoztatjuk a tanácsadóknak a listájáról, tehát mondtam már. Köszönöm, mondja az elnök. James inge távolétében szeretném támogatni ezt a módosítót, fontos lenne megkapni azokat az információkat, amiket ő kér. Elnök azt mondja, jó rendben, akkor ezt támogatjuk, úgyhogy akkor szavazásra bocsájtom. Tehát a 42-30-as mellette az el, a raportőr ellenzi, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk a módosítót. 512-es azonos, nem? Nem azonos? Akkor okafogyott. 45-80-as, ezt úgy vehetjük, hogy ez ugyanaz a többség, amelyik elutasítja a 10%-os Martinurét. 45-78-as, 513-as tartalékképzés. A jelentéstevő mellette van ki az, aki még támogatja. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor a 42-32-es ezzel lefedett, azaz kiesik. 45-37-es elutasítva ugyanazzal. A következő három a végéről. Ezek kísérleti projektek, ezekről most nem szavazunk a 40, következő oldalról a 47-36-os fennrendben a 42-29-es Gressle asszony tartalékképzése jelentéstevő ellene van, ki az, aki mellette van, senki ellene, köszönöm, tartózkodás, tehát elutasítva. 518-as, ez egy másik tartalékképzés, néppárti frakció, a jelentéstevő mellette van, köszönöm, ellene, szocialisták ellenségesek, de kicsit magukra maradtak, tehát megvertük őket tartózkodás, elfogadtuk. 45-79-es le van fedve, 45-36-os ez a mínusz 10 százalék, elutasítja a többség, a következő kettő alap alján, azok pedig lefedettek, lapozunk. Van egy Sidonia a e, módosítója, amelyik e, le van fedve, egészen a 4639 ig erre módosítóig, ami nem egy szokásos, hanem egy tartalékképzés az épületek e, költségére. A jelentéstevő 4639 essel ellenzi. Mellette, ki van mellette? Ellene? Köszönöm, tartózkodás tehát elutasítottuk. A következő le van fedve. A a 46, 40-es, 46, 57-esek ugyanolyan, mint a 46, 38-as és a 46, 53-as, ezek a szokásosak, tehát a többség ellenzi. A 31, 25-ös és a 756-osak le vannak fedve. 4654-es és a 4655-ös. Bocsánat, mondja az elnök, a 4654-es és a 4655-ös Ehrenhauser, itt a számok csökkennek, de tartalékba helyezéssel, egy kicsit más. Tehát szavazunk a 4654-esről, és hogyha mellette, ellene, Köszönöm. Tartózkodás tehát elutasítva. Ugyanez van a 4655 össel is. 515-ös néppárti, a jelentéstevő ellenzi, ki az, aki mellett, aki támogatja? A néppárt. És James ellene, mindenki más. Tartózkodás, tehát a többsége ellene van. 4231-es, ezt úgy tekintjük, hogy le van fedve? Igen? Fed, le van fedve. Rendben. Következő. Az oldal többi része, a 186-os, az mind a 187-es oldal mind olyan módosítók, amik le vannak fedve. Az egész oldal, 188-as oldal, Brussels 3-as, 4-es, olyan, mintha királynevek lennének. Ezek mind le vannak fedve. 189-es oldal, király változik, de Luxemburg 1, Luxemburg 2, ezek mind le vannak fedve. Folytatjuk. 190-es oldal, itt már MOL, nem tudom ki a MOL, Frankfurt am Main, ezek mind le vannak fedve akkor a Karlsruhe király 191-es eh, eh, oldal, Karlsruhe, Szidóniának van egy szóbeli módosítója, a 3501-esen, Szidónia. Ez egy szóbeli módosító. A 26, 151, 23-as sorhoz az Európai Iskola Karlsruhe-ben. És azt szeretném, hogy támogassuk az 1466-os módosító, de az összeg az rossz. A 4166-os módosító, de az összeg az rossz. 14.991 euró a helyes összeg. Because... És ez azért van. Meg tudná ismételni, mondja az elnök úr. Tehát a számadat 14.991 euróról van szó. És nem 15. Nem 15 ezer? kérdezi az elnök úr. A 4166-os módosítóról van szó. Miért ez az összeg? A horizontális módosító megvolt, amiben az európai iskolák beletartoztak. És van egy kis különbség. De ez nagyon fontos ennek az iskolának gyakorlati következményei vannak ennek az összegnek. Úgyhogy ezért javaslom. Szidónia matematikája. Donc on a connu Thales, on a connu... Ismertük Thales-t, Lovacevskit és másokat, és most Szidóniát is felvesszük a névsorba. Tehát akkor szavazunk erről a szóbeli indítványról. Mellette ez a sajátos számolás ellene, köszönöm, tartózkodás, köszönöm, tehát elfogadtuk. akkor azt mondhatjuk, hogy a Karlsruhe és a München egészét elfogadtuk, tehát az egész oldal le van fedve, lapozok, és akkor jönnek exotikus nevek, amik álmodról álmodozik az ember, tehát 192-es Alicante, Varese, ugyancsak lefedezett, Bergen, Kölhem, ugyancsak lefedve, ezek mind jutának a gyerekei, ha jól tudom. A, ezt követően az EU Contribution to Type 2, hát az európai iskolásokhoz való hozzájárulás, amikor az Expenditure of Staff in Active Employment-nél tartozunk, akkor ottan a 4238-as és az 116-os, azok már nincsenek lefedve. Ezek egymással versenyző tartalékképzések. Szidónia. Hasonló történet, mint az előző. Azt javaslom, hogy először az 5.16-osról szavazunk, tehát a néppártiról, és utána, ha azt elfogadjuk, amit remélek, én ezt javaslom, akkor a 41-38-as, 42-38-as okafogyottá válik. Le... Tehát először az 516-osról szavazunk, a, mellette a jelentéskészítőt támogatja, a néppárt is mellette, ellene, szocialista liberális ellenzék van, de nem többség. Tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor mellette van egy többség. Tehát elfogadtuk. A 42-38-as kiesik, és akkor rátérhetünk egy másik tartalékképzésre, ami a Költségvetési Főigazgatóságnak a aki egyébként el, kiment a teremből, hogy ne is lássa. 42-37-es jelentéstevő ellenzi mellette. Ki van mellette? Köszönöm. Ki ellenzi? Köszönöm. Tartózkodás, egy tartózkodás, tehát gyakorlatilag elutasítottuk. A főigazgató nyugodtan visszajöhet a terembe. Nem tekintjük őt persona non grátának. Utána a következő oldal mindent lefed egészen a Szidónia reklamál a Gájer úrnak a módosítóját, a 4305-öst. Nem tudja, hogy miért, de azért ő is beszélni fog. Vagy tévednék? 4305-ös Gájer úré, aki egyébként itt van. Tudja, én tudom jut a szóvivő. Ja, et de Sidonia. Die Gájer úrnak és a Szidóniának is. Is a féle gewesen. Wir wollen da die um, Nos, amit szerettünk volna, az a következő. Szerettük volna a megjegyzésekbe fölten, megjegyzések közé venni a magyarázatainkat. Egyébként nem változik semmi. Ennyi lenne. Gájer, c'est bien ça qu'il s'agit. Gaillard úr, erről van szó, ugye? Akkor rendben. Tehát akkor ez a magyarázat a Szidóniának. Szidónia rendben? Mit jelent ez gyakorlatilag? Az összeg az már le van fedve, de ha jól értem, tehát hogy a magyarázatot az át lehet tenni a megjegyzések közé, és akkor ez egy megjegyzésre vonatkozó módosítás? Hát akkor az az ajánlatom, hogy szavazzunk, de ellene szavazzunk. Bon, Okay. Oké. Okay. Ki pour? ellene, köszönöm, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Akkor a két következő RNA-zer módosítók, ezek le vannak fedve, a 45-35-ös ugyanaz a többség, a lap alján ugyancsak le van fedve lapozók, a 45-34-es ez ugyancsak az a többség, utána a továbbiak 196-os oldal, nem? Angol változat, 196-os oldala. A 28.01.03-as sornál tartok. 28.01.03-as sor. Ezzel kapcsolatban kér szót? Nem. Tehát akkor a 29.01.01-essel ott le van fedve, a másiknál viszont van egy átvittel, jelentéstevője a szó. Igen, a 29.01.01-ről a következőt mondanám. A 42.33-as módosító az összefügg egy másik módosítóval, mert szavaztunk a transferről, az átcsoportosításról, amit leszavaztunk, úgyhogy szerintem ez már le van fedve. Ezért Szerintem az 5.14-es is okafogyott. Tehát azt akarja akkor mondani, hogy a 42.33-as az azt eredményezi, hogy azonról már volt egy negatív szavazás, és akkor az 514 és az 514-esről is, tehát nem kell szavazni. Erről van szó, mindenki így gondolja? Ez az én véleményem, de nem tudom, hogy a frakcióm egyetérte velem. Halkasszony jelzi, hogy az 514-essel kapcsolatban vannak úgynevezett remarkok, tehát megjegyzések. Mit mond a néppárt, amely a szerzője az 514-es módosítónak? Garika úr. Mellette vagyunk. Tehát ők szavazást kérnek, és mellett ők támogatják a megjegyzéseket követke, tehát kizárólag a kommentárokról. 514-es, tehát csak a kommentárokról szavazunk. Itt most sugják, hogy nincsen kommentár az 514-esel, én, én a semmiről is szavaztathatok, de elég gyengék az, e, az esélyek. Tehát e, volt egy e, átcsoportosítás, akkor most nem szavazunk. Tehát akkor próbáljunk meg időt nyerni. A másik kettő, amik le vannak fedve a nap alján, tehát a 197-es oldalon tartok, angol változat, az én oldalamon minden le van fedve, minden, a temporary allowance, a e, pensions of former members és a surviving depends, tehát a túlélők e, azok is, a ö, e, ö, nem, triple asszony. Elnézést kérek, elnök úr. De én most nem értem, hogy akkor mi van a 329-es módosítóval, az Econ bizottságé ez. It is 2901. 29.001-es, a 196-os oldalon. 329. 329. 329-es. Couvert. C'est couvert, ok. Il est couvert. Merci, merci. Il est couvert. Ez le van fedve. Rendben van. Je reviens l'insurance against akkor a betegbiztosítási témáról, Insurance Against Sickness témával foglalkozom. Ezen az oldalon teljes mértékben le van fedve, ez a 198-as oldal, a 199-es le van fedve, kivéve a 45 akárhanyas, de ugyanez a többség, ez is elutasítjuk fordítok, és a 200-asnál tartok, 200-as oldal, a 45-52-es, ugyanaz a többség, és akkor eljutunk az XX-hez. Ez XX vagy 20-as? XX 01 01 01. Ez egy ilyen kicsit James Bondos intézménynél aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások, mert vannak a ö, személyzet, ami aktív állományban van, és még dolgoznak is. Tehát mondják, hogy a 31-32-es le van fedve, ugyanakkor van egy javaslat a jelentéstevő részéről, mely szerint osszuk meg az 5.36-tól részenként szavazunk. Elmagyarázná, hogy mit szeretne? Meg tudom erősíteni, ez nem az én kívánságom, hanem a frakció kérte, Azért, mert az eredeti módosító, a néppárti módosító indítványban öt feltétel szerepel a bizonyos tartalékok esetében. És volt egy módosító, amely ezt az egészet egybevette, én mindegyiket támogatom, de végül is jött az az igény, hogy legyen az öt külön kondícióról, öt külön feltételről külön. Donc, il faut que nous prenions 536-ossal akkor a módosítás szövegét kell, hogy vegyük, amiben van egy, kettő, három, négy, öt, hat bekezdés. És az külön ö, szavazunk az öt bekezdésről. Ezt kéri az egyik frakció, a zöldek, de teljesen mindegy, hogy ki. De hát akkor így fogunk szavazni. Mindenki készen áll, hogy így szavazzon az 536-osról? Mindenki megértette, hogy miről van szó? Jó, akkor első bekezdés. Mellette Köszönöm. Ellene. Eh, sajnálom, akkor jobb, hogyha elektronikusan szavazunk. Tehát első bekezdés, megnyitom a szavazást. A néppárti raportőr az éppen telefonál, hogy instrukciókat kérjen. A néppárt tud szavazni? Na jó, Inge itt van, akkor egy néppárti szavazást leveszünk, mert én véletlenül szavaztam. Lezárom a szavazást. 22 mellette mínusz az enyém, az 21, egy, 18, tehát elfogadtuk. Kettes bekezdés, megnyitom a szavazást. Tehát nem szavazok már, megnyitom a szavazást. Igyekezzenek, igyekezzenek, szavazzanak. Jó, kész. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 18 ellene. Ugyanaz a többség. Harmadik bekezdés. Esetleg lehetne feltartott készfeltartással mellette. Köszönöm. Ellene. Ajaj, elnézést. Mégis csak elektronikusan újra, mert nem egészen ugyanúgy alakul a többség. Tehát megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást mindenki ö, ö, szavaz, ö, gyorsítunk. Damien szavazni kell, most szavazni kell. Nem kötelező, de hát lezárom a szavazást. 19 mellette, 17 ellene. Harmadik bekezdést is elfogadtuk. Negyedik bekezdés. Megnyitom a szavazást. Barbara elmegy. Abszolút szervezetlenek vagyunk. Vigyázat, mindenki szavazott? Szilveszi úr is szavazott? Jó, lezárom a szavazást. 19 mellette, 21 ellene. A négyes bekezdés elutasítottuk. Ötödik bekezdés. Ötödik bekezdés. Megnyitom a szavazást. Elnézést, Jensen asszony, Jensen asszonyi a szó. Hol vagyunk, elvesztem. Nous sommes dans le dernier paragraphe. Utolsó bekezdésénél tartunk az 536-os módosító észrevételeinek, kommentárjának a három elsőt elfogadtuk, a negyediket elutasítottuk, és most az utolsó bekezdésnél tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 21 ellene elutasítottuk. Tehát a kommentár, az 536-os kommentárokat, az első hármat elfogadtuk, a két utolsót elutasítottuk. Egy régi eminens ö, tagja és volt ale, parlamenti alelnök ö, csatlakozott hozzánk, nem azért, hogy szavazzon, ezt nagyon sajnáljuk, hanem hogy megmutassa, hogy mennyire érdekli őt a Költségvetési Bizottság munkája. Ez nagyon érzékenyen érint bennünket. Tehát akkor az 555-öset lefedetnek tekinthetjük? Sajnos nem, és megint vannak különböző módosítók. Nem, egy szavazás, egyetlen egy szavazás, tartalékba helyezzünk az MFF-re. Tehát a ö, raportőr támogatja, de megoszlottak. Tehát elektronikusan szavazunk, elektronikusan az 555-ösről. Megnyitom a szavazást, a ö, raportőr támogatja, befejeztük, az, lezárom a szavazást. És azt mondja, 22 mellette 18 ellene. Tehát itt nagyon szorosak az eredmények. Innentől az oldal többi része az mind le van fedve, 201-es oldal az angol változatban. Most pedig a 202-es oldalhoz jutunk el, és egyből az 537-es módosítóhoz jutunk el, a többi már lefedve, imme ismételten tartalmi képzésről van szó, logikusan az kellene következzen, hogy az 537-es módosítások ugyanolyan sorsban részesülnek, mint a korábbiak, de önök másként is dönthetnek. Tehát az 537-esről van szó, de miről is van itt szó? Kétszer szerepel ugyanaz, kérdezi az elnök. Elnézést, úgy tudjuk, hogy átugrottam egy oldalt, vagy mégsem. Ah oui, oui, oui, oui, c'est la même chose. Oui, excusez-moi. Oui, donc, Igen, igen, elnézést, egy kicsit túl gyorsan haladtam itt előre. Tehát van egy 536-os és egy 500 os módosítónk, de különböző sorson. Most a Remuneration Allowances-nél szerepel az 537-es tétel, de feltételezzem, hogy ezt leheti már az a szavazás, amelyet végeztünk. Nem, azt mondja a jelentéstevünk. Kérem őt akkor, hogy az XX010101 01-es sornál tartunk, tehát ugye ez így szerepel, 530 es mit javasol? Az utolsó 01 az bizony számít. Most, amit miről szavaztunk, ugye ez a cím volt, most lemegyünk az alcímekre. A megjegyzésekről már szavaztunk tartalékokról, és most szavazunk a számadatokról. Egy kicsit ismétlődésnek tűnik, de igazából nem ismétlésről van szó. Tehát a 010101-es sornál az 536-osnál tartunk, ugye a 200. oldalon. Itt az összegről kell szavaznunk, de nekem szóbeli módosítót kell benyújtanom most, mert ugye osztott szavazásról volt szó a a három tartalék jóváhagyásánál, ugye, és kettőt meg elutasítottunk, tehát az 5 millió eurós tartalékat elutasítottuk, tehát ki kell venni ebből sajnos, ebből a 12.5-ös, tehát 7 millió 500 maradna itt az 536-os módosítónál, és ezt én támogatom. D'accord. Donc là, il y a un Értem, tehát akkor egyetlen egy szavazásra kerül sor most ugye? Egy szavazatra kerül sor, az 536-os módosítóról van szó, de tartalmi képzés történik nem 12 millió 500 ezer, hanem 7 millió 500 ezer, ugye? Így. Hát akkor javaslom, hogy mint hogy nagyon szoros az eredmény, gépesen, gépiesen vagy géppel szavazzunk. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 16 ellene, jóváhagyva a módosító. Az 555-ös jelentéstevő asszony, önhöz fordulok, szavaznunk kell erről, ugye? A jelentéstevő támogatja, mindenki támogatja? Ki támogatja az 555-öst, kérdezem? Akkor szavazunk géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 16 elleneketől tartózkodás, tehát ugyanaz a többség alakul ki, mint az imént. Rendben, akkor most úgy tekinthetem, hogy az oldal alját már lefettük, lapozok, és a 0101 02-esnél tartunk, a 202-es oldalon, és egyből át leugrom az 537-esre, 537-esre, a többi ugyanis lefedett. Itt tartalékképzésről van szó, mégpedig a tájékoztatás és egyéb témában. És itt az 537-esnél megjegyzések szerepelnek, és az oldal alján a 01010201-es sornál az 537-es sor tartalmazza majd a számokat. Tehát ezt a két módosítót talán megszavazhatnánk egy időben, egyszerre. Ugye ez így logikus lenne, gondolom. Nos, akkor, mint hogy bologató fejlet láttam, szavazásra bocsátom a két 537-est, egyből géppel szavazzunk, megnyitom a szavazást, és a jelentéstevő támogatja. Szavazunk, én nem szavazok, lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellene, ezúttal a két módosító elvetése került. Jelentéstevő hogy illetve nem, 20-20, pardon, bocsánat, akkor is el van vetve az összavazata. Ugye, tehát el van vetve. Lenne egy másik megoldás is, hogy nevezetesen, hogy az ön helyett ön helyett szavazzak, mégpedig az önutasításai alapján. Na jó, hát ez csak a zárójel kedvéért. Most pedig eljutottunk oda, hogy minden le van fedve a következő oldalra lépünk át, minden le van ö, fedve, beleértve az external staff ö, working with the institution is. Rendben, akkor megint lapozok, contract staff, 204. oldal, National Civil Service Apparently lefedve, viszont ami az external staffot illeti, a 31-32 lefedve, viszont az 520-as vissza köszönök problémát tartalmaz, kettő 520-as módosítónk van, egyik a megjegyzések vonatkozik, a második pedig a számokra. A jelentéstevő támogatja szavazásra bocsájtom, és magam is ö, szavazok a jelentéstevő helyett. Megnyitom a szavazást. És most le is zárom. 19 mellette, 20 ellene. Mindenki szavazott, elvetettük. A két 520-as módosítót elvetettük. 31-32-es és a 31-33-as lefedve viszont az 259-est szavazásra kell bocsájtanunk, az al fejezet alatti tartaléknak a felszabadításáról van szó. A jelentéstevő támogatja, ki támogatja, van-e konszenzus e tekintetben, illetve elnézést, Görönt Ferm két szót. Nem vagyunk biztosak benne, hogy milyen összegről is szavazunk. Meg kell egyeznünk az összeget, illetve. A 259-es módosítóról szavazunk, 4 milliós összegű tartalékképzésről van szó, és a feltételekre vonatkozik a szavazásunk. Tehát milyen feltételek között szűnne meg ez a tartalék, nem a számokról szavazunk, ugye? Erősítsen meg, jelentéstevő asszony. les chiffres ont déjà été a számokat már levette az a módosító, mert egy általános módosító volt, viszont a magyarázatokról még nem szavaztuk. Ha jól értjük, akkor a DB-t nem állítottuk vissza ebben a tételben. Ez egy komitológiai módosító. Úgyhogy külön kell szavaznunk az összegről legalábbis, mi így értelmezzük. Igen, a tartalékban. Igen, hogy mennyi kerüljön a tartalékba. Bon. Donc. Tehát, ha jól értem Gören szavait, akkor most szavazunk erről a módosítóról, és a, mód- és a szavazásunk a számokra is vonatkozik, és a magyarázatokra is, kivéve, hogyha valaki a split votot kezdeményezi. Ilyen nincsen, tehát akkor a kettőről együtt szavazunk, a számról és a magyarázatról. Megerősít engem? Uh, I do take... Jörán Ferm, értem, amit mondtok, igen, 4 millió túl sok. Ezt, ezt mondtad, ha jól értettem. Igen. Igen. Szavaznunk kell. És én úgy értettem, hogy azt mondtad, hogy aránytalan ez az összeg. És hogyha kiigazítanánk, ennek két milliónak kellene lennie de én szóbeli módosítót javaslok a két millióra. Akkor ez egy szóbeli módosító, amely 2 milliót helyezett tartalékba, azokkal a magyarázatokkal, azokkal a feltételekkel, amelyek felszabadítanak a ö, ö, tartalékot, és amelyek az írásos szövegnek felel meg. Akkor én ezt most szavazással bocsájtom, lehet, hogy egy széles többség alakul majd ki, remélem is, kitámogatja. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. A szóbeli módosítót akkor jóvá hagytuk. A 45.04 és 05-össel kapcsolatosan azt mondják nekem, hogy a pontosításra van szükség a jelentéstevőről. Uh, for... Köszönöm szépen. Két módosító van, amelyet Zéber kolléga a 4504 és a 4505, és szeretném tisztázni, hogy ezeket a studies tételben megjegyzésként kellene betenni, mert beadták ugyan, de nem jó helyen adták be. Tehát egy átfedő tanulmány, amelyet egy független európai szakértő platform szervez, amely a polgári védelmet fogja át, és a potenciális veszélyeket és kockázatokat méri fel az egyes tagállamokban, a biztonsági elképzeléseket és a koordinációs elrendezéseket a szubszidiaritás ennek megfelelően tekinti át. Folytatom. Összehasonlító tanulmány, hogy a folyókezelési terveket összehangoljuk, például a Duna, a Rajna, Spanyolország, Olaszország, hogy a rurális és a városi területeket felmérjük, hogy egy páneurópai áttekintést adjunk a lehetséges megoldásoktól a vízkezelés területén. Tehát azt javaslom, hogy támogassuk ezt a megjegyzést. Ez jönne a study tételhez. Et donc on peut voter les... Nagyszerű, és akkor a kettő módosítóról egyszerre szavazhatunk, ugye? Igen. Mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Akkor ezt a két módosítót jóvá hagytuk. Most pedig következik a 259-es lap alján szereplő módosító meetings of committees jelentéstevőnk támogatja. Ki van mellette, kérdezem. Köszönöm. Ellene tartózkodás jóváhagyva. Úgy tekinthetjük, hogy a 206-os oldal tetején szél, szereplő módosítók 4504-4503-as zében módosító lefedve, nem? A két módosítót, illetően az éber módosítókat éri, érintve Fölvettem a megjegyzéseket a szóbeli módosítóba, de az összegeket ellenzem. Úgyhogy az összeget illetően ellene kell szavazunk. Rendben, akkor csak a számokról szavazunk. Ki van mellette, a jelentéstevő elveti ezeket. Ellene? Köszönöm, tartózkodás. Köszönöm. A két módosítót elvetettük. A többi módosító ugyanezen az oldalon már lefedve, és ugyanezt tudom elmondani a 207-es oldalról is. Éppen ezért lapozok is, mert hogy a 208-as oldalra is ugyanezek az észrevételek vonatkozók, vonatkoznak lefedve. Mind ez lefedve marad még egy grandiózus ö, módosító, 734-es, Gören ezt ilyen formában most akarják, hogy szavazásra bocsássuk, vagy pedig majd a végső vita során? Well, we are prepared to... Nos, készen állunk a szavazásra, de nem tudom, hogy a többi frakció mit gondol. Szerintünk ez politikai szempontból nagyon fontos módosító, mert ez a pénzügyi műveleti adót érinti és előkészíti a terepet ehhez a nagyon fontos adóhoz. Most a belga elnökség alatt és a G20-akon ezzel kapcsolatban vita folyik, úgyhogy politikai szempontból fontos lenne, hogy a asztalra kerüljön. Ezért akarunk szavazni. De számomra nem problémás, ha most szavazunk, de hogyha végén akarja venni, nekem az is jó. Ön döntsön. Ma, ma recommandation... A javaslatom az lenne, hogy inkább a végére, a végső vagy zárószavazásra tartsuk ezt fenn. Ez egy nagyon fontos téma. Nagy holdrejű témáról van szó, mint hogy Gören fenn emlékeztetett erre. Talán kár lenne most egy érdemi vitát nyitni erről a pontról, azt javaslom tehát, hogy ne most szavazunk erről, de majd, amikor egy általános megállapodásra tudunk jutni, akkor majd szavazunk erről. Ann? Azt hiszem, hogy most kellene szavaznunk. Monsieur Salvador. Salvador úr. El PPE tiene posición sobre esa enmienda. Igen. A néppárti pozíció következő. Most és a végső szavazáskor is külön szavazást kérnénk erre a pontra. De még egyszer, az, hogy most vagy a végén szavazunk, az nekünk mindegy, csak külön akarunk szavazni róla. Akkor élve elnöki hatáskörömmel én most megtagadom azt, hogy szavazzunk erről most, de természetesen a későbbek során majd szavazásra fogom bocsátani. De úgy vélem, hogy minthogy most rendkívül nagy horderejű politikai súlya van ennek a kérdésnek. Politikai kérdéseket is felvet, és jogiakat is. Ezeket úgy vélem, hogy globálisan kellene megvizsgálni annak a csomagnak a tanulmányozása során, amelyet majd a plenárisra kívánunk eljutatni, utána pedig a tanácsa ülése elé. Tehát éppen ezért arra van szükség véleményem szerint, hogy egy szélesebb perspektívába helyezzük ezt a kérdéskört. Nem szavazunk tehát most erről egyből. Készen vagyunk az ötös kategóriával a hármas szakaszsal, a bizottsági szakaszsal, persze, persze mondják itt, de mindenképpen azért felsóhajthatunk megkönnyebbülten. És hagyj gratuláljunk ez most még csak egy első gratuláció, de már most helyén való a jelentés tevünknek, illetve a bizottság tagjainak, és hogy tartsuk a ritmust, a spintet, foglalkozunk a többi intézménnyel is egyből és várakozás nélkül, amennyiben Helga Cüppel a több intézménynek a tevője készen áll erre a feladatra. Voilà, alors, nous sommes dans la version anglaise. Az angol változatban ugyanúgy fogunk eljárni, mint ahogy ez idáig. Az angol változatot hívom hivatkozásul a 2000, 210-es oldalnál tartunk, a Parliament címet viseli ez a rész, és a 10.04-es sorral kezdjük, Ordinary Travel Expenses sorral. Szokásos utazási költségek sora ez. Ismételten Hauser úrnak a javaslataival fogunk szembesülni. 15%-os csökkentést javasol ő egységesen minden sornál, járjunk el ugyanúgy, mint az ötös kategóriánál, szavazunk először a módosításról, az első módosításról, és úgy fogjuk tekinteni, hogy ugyanaz a többség alakul ki az összes azonos típusú módosítójára. Persze, ha más típusú módosítóját találjuk itt majd a papíron, a Ehrenhauser úrnak, akkor külön szavazunk. Mindenki készen áll? a vizsgálatra. 46-19-es erre az módosító szavazásra bocsájtom, a jelentéstevő ellenzéki támogatja. Köszönöm, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás elvetve. 20.02-es tüppel módosító, ki támogatja, köszönöm, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás egyhangulag jóváhagyva gratulálok a jelentéstevőnek, 46-28-as ez a szokásos többség, ahogy szóval mondani szoktam, aztán jön a 41-11 Hartong úrtól. Ki van mellette? Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás elvetve. Tehát Hartong úrnak több módosítója is van, amelyeknek az a célja, hogy ki vegyen sorokat. Tehát itt is úgy veszük, hogy akkor ugyanaz a ö, többség. Ez a 41-12-esre vonatkozik, a, a 10-91-esre, a 10-90-esre, a 120-as sorban, a 20-09-es trippel ö, anyag. Ki az, aki mellette van? Ki az, aki támogatja a 20-09-est ellene? Tartózkodás nincs tartózkodás, akkor elfogadtuk. 20.01-es trüppel módosító mellette. 20.01-es trüppel. Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk örülni fognak egyes luxemburgi kollégák. A 12-es rubrika 12.00 20.09-es trüppel mellette, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. 20.01-es trüppel módosító mellette a jelentéstevő ellenzi. Ki van ellene? sokan, tartózkodás, senki. Tehát hangon elvetettük. 20-10-es módosító, a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás, ugyancsak elutasítottuk. Elnézést. Van egy kompromisszumos módosító, az a 4208-as, nem? 4208-asra van. Ez az? Itt azt mondják, hogy van egy kompromisszumos módosító a 4208-asra. Nem. Volt egy kompromisszumos a 2052-es tehát a 2052-es. Um, it's, yes, it is this paper starting with the compromise ez a, azzal indul, hogy 20505-ös sorral indul. Tehát ez egy kompromisszumos, most már értem, mondja az elnök, tehát valóban van egy külön oldalunk a kompromisszumos javaslatokkal, ez egy külön füzet. Tehát ezek a kompromisszumos módosítók ebből hetes van, a 2051-es, a 2053-as, a 2054-es, 2055-ös és 2056-os, és a 2251-es is. Ezek mind ebben a külön füzetben találhatóak. Mindenkinek megvan ez a füzetet? Tudják követni? Trüppel asszonynak ugyanazok a dokumentumai vannak, Helga? Igen, köszönöm, elnök úr. Csak egyszerűbb, hogyha a kompromisszumosokat szavazzuk meg előbb, és utána az egyebeket. Ez így igaz, mondja az elnök. Tehát akkor szavazhatunk először blogban a kompromisszumosok, kompromisszumos módosítókról. Tehát ki, nem, mégsem, James. Nos, csak most néztem át ezt a dokumentumot, úgy mindenki más is csak most kapta meg, úgyhogy jó lenne, hogy ha mindegyiket egyenként vennénk, különösen a 2055-öset, mert ma ennek a témájában voltam egy ülésen az Európai Történelem Házáról, úgyhogy jó lenne követni ezt a projektet, mert hat hónapra fölfüggesztjük így. Tehát akkor szavazhatunk-e külön a, a 55 ösről és az összes többiről blogban? Rendben? Jó, akkor. Először a 55 ösről besz- külön. Ki van mellette? A jelentéstevő támogatja. Ki támogatja? A néppárt támogatja. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Köszönöm elfogadtuk. És az összes többiről blogban mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, köszönöm, akkor elfogadtuk őket. Tehát mindezek a kompromisszumosok, ezek meg fogják könnyíteni az életünket. Következésképpen visszatérek a módosítókhoz, a 4208-as és a 605-ös okafogyottá váltak, ezeket le, lefejezik. A 41-13-as hartong ez a szokásos előző többség. A 20-12-es, azt hiszem, hogy erről szavaznunk kell. Vagy ez is le van fedve? Le van fedve? Szerintem nincs. Tehát szavazni kell róla. A jelentéstevő mellette van. Ki az, aki támogatja a 20-12-est? Ellene? Köszönöm. Tartózkodás elfogadtuk. 4209-es le van fedve. 4114-es ugyancsak. 566-os ugyancsak. 4115-ös és a 4135-ös, ezek Hartung úrnak a módosítói, amikkel már foglalkoztunk, ha, hogy úgy mondjam. 4318-as, vajon le van-e fedve? Nem, Inge szavazást kér. Egyetértek azzal, hogyha megjegyzéseket kihúzzuk, azért, hogy Trüppel asszonynak is jó legyen így, azt, hogy az intézmények az alkalmazottaknak nyelvkurzusokat biztosítsanak a munkaidőn kívül. Ezt, ha kihúzzuk, az jó. Tehát Inge azt kéri, hogy szavazzunk a kommentárokról. A jelentéstevőnek mi a véleménye? A raportőr mellette van a módosítónak? Támogatja? mellett. Ki az, aki támogatja? Elektronikusan szavazunk, elektronikusan erről a módosítóról. Megnyitom a szavazást. Néppárt szempontjából azt hiszem mindenki szavazhat? Na most, mintha kevesebben lennénk. Lezárom a szavazást. 20 plusz 1 az 21 mellette, 18 ellene, tehát elfogadtuk. Következő. A szociális intézkedések 608-as. Ki az, aki támogatja, jelentéskészítő támogatja? Köszönöm, ki ellenzi? Köszönöm, tartózkodás. Pici többség mellette. 20.03-as mobilitás. Ki az, aki támogatja? Jelentéskészítő támogatja, köszönöm. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Elfogadva. A 41-16-os és 17-es és a 18-as, ezek kartongónak a módosítói, tehát ugyanaz. A 20.08-as a jelentéskészítő ellenzi, hogy benne van a kompromisszumban? Azt mondják, hogy nem. Ez a contingency reserve rendkívüli tartalék Azt mondják, hogy szavazni kell róla jelentéstevő. Azt javaslom, hogy tartsuk meg ugyanazt az összeget, mint a becslésekben. Tehát a 2008-as tehát mind a két, kettő ellen szavazunk, és tartsuk meg az estimates, tehát a becsléseknek az, az összegét. Tehát akkor ellenzi, mondja az elnök. Tehát 20-8-as, senki sem támogatja, mindenki ellenzi. Ki az, aki ellenzi? Mindenki. Tartózkodás? Nincs. Tehát elutasítva 563-as a jelentéstevő ellenzi, ki az, aki támogatja, ki ellenzi, Köszönöm, ezt is elutasítottuk. Bővítési tartalékalap 2012-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-29 Ehrenhauser, ez ugyanaz a többség, elutasítva 20-13-as jogcím specifikus ingatlankezelés, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 564-es néppárti jelentéstevő támogatja. Ki az, aki még támogatja? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 20-26-os fejezetben a raportőr azt javasolja, hogy először az 568-asról szavazzunk, tehát 568, ki az, aki támogatja ellene, köszönöm, tá- ö, tartózkodás, elfogadtuk, és akkor a többiek pedig okafogyottá váltak. A 20.09-es és a 46.44-es kiestek. 21.00-ás sor, 607-es módosító zöldektől a jelentést elvő támogatja, ki az, aki támogatja, ki az, aki ellenzi. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. 607-es következik, ugyancsak a zöldektől, ki az, aki támogatja, jelentéskészítő támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Furniture, bútorok, 20.04-es, ki az, aki mellette van, a jelentéstevő támogatja, ki az, aki ellenzi, tartózkodás, csak a szocialisták támogatják. Ugyanezen a soron 570-es. Fernancs úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Visszavonjuk az 570-eset. Vissza, visszavonták. Tehát akkor nincs módosítás a butorokról. Műszaki berendezések 571-es néppárt megtartja, a, ki az, aki támogatja, a jelentéstevő támogatja. Köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Járművek, vehicles, a konzervatívaknak van egy módosítójuk, 491-es, a jelentéstevő nem, ö, ö, nem támogatja, ki az, aki mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Telekommunikáció ugyanannak a frakciónak van módosítája, ki az, aki támogatja, 488-as, ki ellenzi, tartok, elutasítottuk. Költöztetés 2005-ös mellette, ellene, tartózkodás, tehát elfogadtuk, nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy akkor elköltözünk-e Strasbourgba vagy Brüsszelbe, de mindegy. 300-as, 300-as sor, 46-37-es, Erenhauser, ez a szokásos, ezt elutasítjuk, 489-es, konzervatívak, ki az, aki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 4634-es, a szokásos, Jensen asszony, entertainment. Igen, szerintünk. Ez egy nagyon jó módosító indítvány. És természetesen szeretnék azt is, hogy Bozek úr Pesgővel és Osztrigával köszönt minket, de hát e, azért erről szavazzunk, és támogatom. Rendben van, teljesen jogos a felvetés. Tehát liberális frakció támogatja a 4634-eset, amelyik csökkenteni akarja a reprezentációs költségeket, fogadás és rendezvényeket. Úgy gondolják, hogy már úgyis elég szórakoztató a Költségvetési Bizottság ülése, úgyhogy másra már nincsen szükség. Ki az, aki támogatja ezt a módosítót? Jelentéstevő ellenzi. Köszönöm. Ki az, aki ellenzi? tartózkodás, tartózkodás, bátor tartózkodás a szocialistáktól. A frakciónak egy része. Tehát akkor most rá eh, a 490-es módosítóra térünk, hasonló szellemben, csak eh, kevésbé csúnya számokkal. Ki az, aki támogatja? Jelentéstevő nem támogatja. 490-es kiellenzi. Kiellenzi. Na, nagyjából ugyanúgy néz ki, és ugyanazok tartózkodnak ugyanolyan okok miatt. Nagyon jó. Akkor a 30-48-as sor következik, 20-14-es Helgájé, itten csak a kommentárokról van szó, ki támogatja? ki ellenzi, tartózkodás, 20-14-est elfogadtuk, 3049-es sor, utazási iroda szolgáltatásainak költségei 2006-os, Helga, ki támogatja, ki ellenzi, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Tehát a 4119-es le van fedve, az 565-ös el kompromisszum van, vagy minden le van fedve? 320-as fedi a kompromisszum? De itt azt mondják nekem, hogy vannak észrevételek is, de a 606-ossal, de volt egy szóbeli módosító. Már erről szavaztunk, nem? A House of Europe History. Mert James külön szavazást kért róla. Trüppel asszony. Úgy gondolom, hogy szavaznunk kell a ö, 400 James. Ez egy olyan módosító indítvány, amely egy kísérleti projekthez kapcsolódik. Tavaly már szavaztunk róla. A hosszú távú tervezésről van szó. A parlament hozzá tud ehhez a kísérleti projekthez járulni. Nem használjuk túlzottan ezt a sort, tehát kérném a kollégák támogatását. Euh, James parle du 485. James a 485-ösről beszél, ugye? Tehát az első kettő az le van fedve, úgyhogy a 485-ösről szavazunk, amit James magyarázott el. Ki az, aki támogatja? Jelentéskészítő ellenzi. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Hát sajnos elutasítva. Akkor rátérünk a 3242-es sorra, a 15 ös trüppel, ki az, aki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 486-os más, erről szavazni kell. Ki az, aki támogatja? Raportőr ellenzi, ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elutasítva. A látogatóközpont három módosító van. 20.07-es Helga, ki az, aki mellette van? Ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 20.16-os kommentárok, csak a kommentárokról van szó. Ki az, aki mellette van, ki az, aki ellene van, tartózkodás. Elfogadtuk. 41.20-as, ez a Hartung szokásos módosító elutasítva. És hát egyébként is ki is esik, mert a másikat már elfogadtuk. Következő, a 2017-es módosító csak a Helga Trüppel kommentárjai, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadva egyhangulag. parlamenti televíziós csatorna következik, 41-21-es és a 46-43-as. Artung Lukasz, ezek szerintem le vannak fedve, szerintem az egészet lefedi a kompromisszum. Hát úr akar hozzászólni. I would like a vote on uh, this 4121. Szavazunk erről a 41-21-esről, elnök úr. Hát ha akarja, de azt mondják nekem, hogy a kompromisszum az egészet lefedi, de ha akarja, szavazhatunk róla. Tehát akkor szavazásra bocsájtom a 41-21-est mellette, mellette. Hartung úr esetleg mellette lehetne a saját módosítójának. Ellene tartózkodás, rendben. Tehát elutasítva, és hát egyébként is le volt már fedve. A többi módosítók ezen a sorral ugyancsak le vannak már fedve. Fernancs úrnak van egy észrevétele. Nem, mindössze csak az 569-eshez, hogy azt szeretném visszavonni. Tehát az 569-est visszavonják, a 487-es ezzel szemben továbbra is áll, tehát szavazunk, ki az, aki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 43-50-es, ki az, aki támogatja, a raportőr ellenzi, liberálisok, de nem csak a liberálisok, huha, itt egészen furcsa szövetségek vannak, úgyhogy elektronikusan szavazunk. 4350 es megnyitom a szavazást. Én is részt veszek benne, mert kevesebb a néppárt is. A néppárt ellene van. És akkor hozzáadjuk még Szidóniának a szavazatát, aki ellenzi. Lezárom a szavazást. 31 van ellene, és 7 van mellette. Elég furcsa. Hogyha több lenne, mint 7, mint több mint hét kéz lett volna. Na, mindegy. Tehát a 43-50-est elutasítottuk. A 20-18-as Helga, ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következő a Hartong és Erenhauser két módosító, amik ugyanúgy megy, mint eddig és ugyanez van a 41-23-ra és a 46-45-ösre, és akkor most rátárunk a parlamenti asszisztensekre, a 20-11-es, a jelentés készítője, ki az, aki mellette van, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítva. 46 17-es az más, más, mint a szokásosak, de, illetve ugyanaz javítja az elnök. Nem, mégsem egészen ugyanaz. Tehát szavazni kell róla. 46-17-esről szavaznunk kell. az úrnak nem az azonos. Tehát ki az, aki mellette van? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 499-es konzervatívak és reformerek mellette ellene tartózkodás elutasítva. 643-as liberális és demokraták mellette jelentéstevő támogatja ellene a két nagy frakció megverték és a 604-es ugyanaz volt, erre ez már le van fedve. Tehát mindez elutasítva. Lapozzunk, és eljutunk a bírósághoz. A 22.00 elnézést, bit az elnök, a tanácsot megszüntettem. Tehát a tanácsnak van egyáltalán szüksége pénzre. a tanácsra kapcsolatosan eh, tudunk-e blogban szavazni, kérdezem, eh, ugyanaz a szerző, ugyanabban a szellemben, ki támogatja Ehrenhauser úrnak a módosítóit, ki van mellette tehát? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elvetettük tehát blogban, négy szavazat volt mellette, a többi ellene. Tehát a tanácsot megszüntettük. Most pedig jön a bíróság 22.00 lefedve? Lefedve. az Artung 2203-as útszintén, a 2200 lefedve, a 4203 útszintén, másoknál fogva, a 2200 a temporary allowances le van fedve szintén, tehát a 42.03 ellene a többség, aztán a 4200 lefedve, a 42.03 a többség ellene szavazott, a Penn Missions 42.3 ellene, aztán utána jön a 42.19 szokásos, 42.03 training többség ellene, provisional appropriation 22.00 lefedve, 42.03 többség ellene szavazott, 20, Official and Temporary Staff, a 2207-ről szavaznunk kell, ezt jelzik nekem. Helga támogatja, ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? 1, 2, 3, 4. Tartózkodás jóváhagyva. 120-as sor Remunerations and Other Rights, vérek és egyéb jogok lefedve, a díjazások és egyébként. Aztán a 22.51-es kompromisszum lefette már ezt lefette, a 22.01-est lefette. Viszont a 22.06-osról külön kell szavaznunk, ez horvát országra vonatkozó állások, ki van mellette? Tartalagképzés, ki van ellene, ki tartózkodik, jóvá hagyva. Most pedig lapozzunk, következik a 22.00 sor új ismételten Remuneration Set Allowances. A 22.00-át már lefette egy korábbi módosítás, a 22.01-est úgy szintén, viszont szavaznunk kell a 22.06-ról megint Horvátra, Horvátországra vonatkozik. Nincs itt átfedés? Vagy Horvátország esetében? Jó. Én azt mondom, hogy akkor ö, szavazzunk, de mihez újra látom Horvátország nevét, azt fogom ö, mondani, hogy azonos többség alakul ki, kivéve, hogyha egy horvát ellene szó lenne. Ki támogatja tehát a 2206-os módosított ellene? Köszönöm, tartózkodás. A 2206-ost támogattuk. 4203 okafogyott, a 142 ok, lefegyvert, paid over time fizetett túlóra előfordul, főleg a munkatársaink esetében a közövetési bizottságban 22.0 lefedve, 42.03 a többség ellene van, a 12.04 esetében Rights Connected with Entering the Service and leaving the service, az is itt van, a 22.00 lefedve, viszont a 22.02-ről szavaznunk kell, ki van mellette, jelentéstevő támogatja, köszönöm, ki van ellene, köszönöm, tartózkodás, jóváhagyva. 42.03, többség ellene, 143 lefedve? Lefedve. Nincs akkor szavazás erről. Következik a 42 a 1220-as, a 4203-as Hartung úrnak a módosítója, illetve a többség által aztán a 2200 ö, lefedve a 2203 Compromise on 29 New Post szavazásra bocsájtadó. Ki van mellette jelentéstevő támogatja? Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás hagyva akkor a kettő következő okafogyott a 4203-asra, a 144-es, eljutottunk az overstaffhoz, az understaffhoz, az 1400-ashoz, vagy 1400, a 2200 lefedve, ugye, igen, a 4203 Hartung úr módosítója az többség ellenezte, a 4203 esetében ugyanezt tudom elmondani a 1404-es sornál, és a 1405-ös sornál is, sőt a 1406-osnál is, azaz lapoztunk, a 226-os oldalnál tartozunk, és a 149-es sornál, Provisional appropriations az előzetes előirányzatoknál. 22.00 lefedve, gondolom én, a 42.03 lefedve úgy szintén, ugyanez vonatkozik a 16 10-es sorra, a 16-12-esre is, a 162-esre, a missions kiküldetésekre, a 16-30-esre, sokszor welfare, a 16-32-esre, a 16-50-esre, 54-esre is, a 21-00-nál van egy módosító, a 22 04 es ez a tüpetől szavazunk kell róla, tehát 22-04 kitámogatja, köszönöm, ki ellenzi, tartózkodás, jóváhagyva. A következő azonos, tehát akkor jóváhagyva, aztán jön a 21.02-es a Füpper esetében ki van mellette, ki van ellene, köszönöm szépen, tartózkodás, jóváhagyva, a következő azonos, úgy látom, hogy most a számövőszék esetében minden le van fedve. Minden lefedve a missions kiküldetések Erenhauser eh, úr eh, módosítója eh, itt a többség el szokta vetni a dolgokat, tehát a Court of Auditors, a számövő szék nagyon sok pénzt fog kapni. Ártépünk az Economic Social Committee-re, a 804-esre, a szocialisták javaslatáról szavaznunk kell, visszavonva visszavonták, akkor ö, erről már nem is beszélünk. 14-es, 10.04-es sor Travel and Services Allowance a 24.00 Helga részéről szavazásra kerül. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Jóváhagyva. A két következő módosító okafogyottá válik ezáltal. A 10.08-as Travel and Subsistence Allowances most ugye a Gazdasági Szociális Bizottságnak a költségvetéséről van szó, a módosítóját a szociálisták megtartják, nem visszavonják, köszönet nekik a következőt is, tehát a 811-est is, vagy tehát ezek szerint, mint hogy visszavonják, ezt is az lgsb nek nincs szüksége se utazásra, se ö, különböző ilyen tanfolyamokra, nyelvtanfolyamokra, és így tovább. Ö, ami ö, a következő illeti, Van Helgának egy módosítja, 2401-es, erről szavaznunk kell. Office of Centerbury Staff ki van mellett ellene tartózkodás, köszönöm. A 2401-est hagytuk, a 20 403-as más tartalmú, ez Lisbon Related post szavazása, bocsátom mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, jóvá hagyva. 12.00 Remuneration Allowances, díjazások és utatások, a 24.02-ről szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 2403-as, Lisztbelül vas, ismétlesen mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagyva, ugyanazzal a többséggel, 2404-es lefedve, 4204-es a Hartung joggyakorlatot követjük itt is, hát aztán a 780 ös a 4204-es lefedve, 785-ös hát, úgy szintén, aztán a 24.03-ról a 12.04 alatt szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Lapozok a 232-es oldalra, jön a 129-es sor 24.02 Helga részéről, ez nincs lefedve, ki van mellette, köszönöm ellene, tartózkodás jóvágyva. 2403-as Helga részéről, ügyletét mellette ellene tartózkodás jóval Other staff, egyéb személyzet 2405-ös Helga részéről mellette köszönöm ellene tartózkodás jóvágyva. 4204 elvetve, 2405-ös a Helga részéről mellette, ellene, tartózkodás, köszönöm, jóváltuk. Further training, egyéb szakmai továbbképzés, a szocialisták visszavonják a módosítójukat, a 814-es mission express kiküldetések 812, visszavonják a szocialisták. Aztán jön a 2001-es Hartung ö, javaslat, ugyanúgy el kell, mint szoktunk, aztán jön a 2407, ö, ezzel, erről szavaznunk kell mellette, mellett erre a javaslatáról van szó, ellene tartózkodás jóvágyva. 2407-es Helga részéről mellette ellene tartózkodás jóvágyva. Következzék a 21.00 és a 24.06-os, ezen belül Helga, a 14 új állása kapcsolatos berendezésekről van szó, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, ez így van, így lett következetes a korábbi szavazásokkal összhangban. A 24.08-as mellette, 24.08-as Helga a javaslata mellette ellene, tartózkodás jóváhagyva. A 808-as, még vissza se tudják vonni a szocialisták, már már okafogyottá vált telekommunikáció távközlés 2408-as Helga részéről mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás jóváhagyva. A 800 890-est visszavonták, a másik levezve. a furniture következik, bútorzat, 24-10-es tehát itt a székek, amelyekről leülhetnek az új 11-ek. Ki van mellette? Köszönöm, ellene tartózkodás. Látom, hogy Andreszen azt, hogy nem akarja, hogy az új munkatársak le tudjanak ülni egy székre. Rendben, elfogadjuk. A tornázzanak izmosodjanak. Jóvá hagyva modosító módosító, a 813-as okafogyattá válik, a 214-es, a 2408-as módosító Helga részéről ki van mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, jóvá hagytuk. 805-ös visszavonva, a szocialisták visszavonták, a 2542-nél, és a 2546-nál is, ugye visszavonják. Jó, rajtszerű. A 2548-as sor, itt Hartung úrnak a módosítójával szembesülünk, úgy csináljuk, ugyanúgy, mint szoktunk, 810-es szocialista frakció javaslata, tehát visszavonják, ugye? Mégsem, mégsem. Na, akkor a 810-esről szavazunk, a jelentéstevő támogatja, ki van mellette, ellene, támogat, ö, tartózkodás, köszönöm szépen, jóvá hagyva a 810-es. 802-es a jelentéstevő ellene van, ki van mellette, elnézést, visszavonták, visszavonták a 802-est elnézést, vagy az elnök, nem tudtuk erről. Committee of Regions, a Régiók Bizottsága Trüppel asszonynak van egy módosítója, amely lehetővé teszi, hogy a bürónak a üléseit finanszírozak mellette, ellene. Tartózkodás, hagytuk a következő, tehát oka fogyottá válik. Aztán 12-es sorhoz jutunk, a 2504-es módosítód elgaréséről mellette. Köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, jóváhagyva. 2503-as, ezek észrevételek, megjegyzések Helga részéről, ki van mellette, köszönöm ellene, tartózkodás, jóváhagyva jönnek, jön a 2501-es a Lisbon Related posztoknak a díjazása, ki van mellette, 2503-as ki van ellene, tartózkodás jóvágyva. Na most, kicsit bonyolultabb dolog jön a 12.00 sor esetében, ugyanis a 20.01-es már lefedve. A 25.03-as szavazásra kell, hogy kerüljön Lisbon most mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 2504-es mellette, Abaton Trade, ellene tartózkodás jóváhagyva. 4197-es Hartung eljárás, 736-ost visszavonják a szocialisták? nem, le van fedve. 737-es lefedve, 783-as lefedve. Azaz, eljutunk a 1204-eshez. A 2505-ös Helga részéről a 18 új állás mellette ellene, köszönöm szépen, tartózkodás jóvá hagytuk, azaz a 818-as óka fogyotta vált. Jön a 129-es sor, 2506-os módosítója Helgának szokásos téma, mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. A 738-as akkor okafogyottá válik. Other staff, egyéb személyzet, azt hallom, hogy az első már lefedve, csak a 2507-esről kell jav, vár, szavaznunk mellette, ellene tartózkodás, jóváhagytuk. 41-98-as okafogyott, lefedve, a többi lefedve mind, tehát a 14.00 teljes mértékben lefedve, 14.02-es tolmácsolási szolgáltatások 25.08-as Helga részéről, ki támogatja, köszönöm, ki ellenzi, ki tartózkodik, váltuk ez lefedi, tehát a 740-est hát is. 14.04-es sorban a 25.09-es módosítója Helgenek National Expert ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóváltuk. Tizen, tehát a 741-es okafogyott, 25-10-es következik Helga, mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk a 742-es okafogyottá válik, következik a further training, egyéb képzés 25-11-es Helga részéről, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. A 743-as okafogyottá válik, 4199-es harcunk részéről elvetve, utána 21.02-es, 25.12-es módosító Helga részéről, IT Platform of Network, mellette ellene tartózkodás jóvágytuk. 744-es okafogyott, aztán Bútorok 25.13-as Helga részéről mellette ellene tartózkodás jóvágyva. a 745-ös okafogyott, 25.14-es következik mellette, ellene tartózkodás jóváhagytuk, 746-as okafogyott, observers, megfigyelő. 25-15-ös Helga módosító. Nos, itt vannak újra a horvátok, de ezúttal megfigyelőkék és mint hogy itt a, fő, a titkárság jelzi ezt nekem, sugva tartalékba kell ezt helyezni. Természetesen ez a tartalék majd felszabadul akkor, amikor már fogadjuk a, jelen, a megfigyelőket, mint ahogy ezt tettük a többi intézmény esetében. Ki támogatja ezt, a jelentéstevő támogatja, ki van ellene. Köszönöm szépen. Tartózkodás. Jóvágytuk. 25-16-os Helga részéről mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk, 247-es a szocialisták részéről eltűnik. A 26.00, a 25 17 es módosítója Helgának mellette, a néppárt elaludt, nem baj, ki van ellene, tartózkodás a 25-17-et jóváltuk, a 748-as oka fogyottá válik, következő sor, jön az ombudsman, a mediátor, a 2601 mellette, ellene ö, tartózkodás jóváltuk. Köszönöm szépen az ombudsman nevében. A többi lefedve, a 100 és a 103-as az ombudsman alatt lefedve. A 12.00-nál ugyan így, a 14.00 szintén, viszont a 231-es, ott van a 42.05-ös hartong módosító, ö, ugyanúgy járunk mint szoktunk. A 10.00-nál egy szocialista módosítónk van, tehát ezt ők visszavonják, a 110-esnél viszont szavaznunk kell a 2701-ről. Mellette Helga javaslata ellene tartózkodás jóváhagyva. A 11 ö, nál azt mondják, hogy az első módosító a 27.00 lefedve, de szavazni kell a 27.01-esről amely két állás létrehozására vonatkozik. A European Data Protection Supervisor-nek az állá, vonatkozik. 2701 mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Az összes egyéb tételit lefedve 2013-as, 42.01-es Hartungur részéről a többség ellenzi, lapozok, és ott nagy űrt találok. De de, de, de, azért nem jutottunk a dolgoknak a végére, ugyanis kettő olyan módosító is van, amelyről külön papírt kaptak, ezek önálló lapok, és ezek a tízes szakaszra vonatkoznak. Ez egy új szakasza a költségvetésnek, amelyet kifejezetten azért hozunk létre, hogy biztosítsuk az Európai apai Külügyi Szolgálat tevékenységét. Tehát két módosító van, az egyik nem kerültek kiosztásra? Akkor azért bizonyosodjunk meg arról, hogy mindenkinek megkapta, mert az elején kiosztották, de annyi papír van, hogy lehet, hogy vannak, akik nem találják már a papír, sok papír között. Az alelnökök veszekszenek valójában, arról van szó. Tehát két módosító van. Azt javaslom, Helga a szerzője ezeknek? Helga és Szidónia. Akkor azt javaslom, hogy valamelyikük magyarázza el nekünk, hogy miről is van szó ezekben a módosítókban, és akkor utána, ha mindenki egyetért blokkszavazást fogok javasolni. Szidónia vagy Helga magyarázza el? ahogy akarják. I will try to explain. Meg, megpróbálom elmagyarázni. Van két módosító indítvány, amit megkaptak kiadva. Ez az Európai Külszolgálathoz, az Európai Uniós Külszolgálathoz kapcsolódik. Az egyik a hármas és a tízes szekcióhoz kapcsolódó összevont módosító indítvány. Ez az AFET kérésére került ide, és egy olyan módosító ez, ami a 19.01.01.01-es tételre vonatkozik a költségvetésben. Ez egy olyan tétel, amely az aktív alkalmazásban álló személyzetre vonatkozik a külszolgálattal kapcsolatban. Ez egy olyan módosító indítvány, mely egy tartalékot képez, azt javasolja, és mi azt várjuk cserébe a bizottságtól, hogy a bizottság beszámoljon arról, hogy a Relex főigazgatóságról hogyan tesz át alkalmazottakat az új külszolgálati főszolgálatra. Az AFED szakértők szerint ez a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódik, amelyeket Lady Ashton vállalt fel. Tehát az összeg 1 millió 374 ezer euró, nem a semmiből kerül ez elő, hanem 70 álláshelyre kalkuláltuk ezt ki. Ebben az egységben ennyi álláshely van, és ezt egy évre kalkuláltuk. Tehát én azt javaslom, hogy ezt a módosító szavazzuk meg. Ez lehetőséget ad a parlamentnek arra, hogy újra találkozzon Lady Estonnel. Je, je remercie Sidonia. Köszönöm szépen Sidoniának. És a második? Question, euh, dans un... Van egy kérdésem. Az egyik módosítóban 18 új munkahelyről, a másikban 17-ről beszélnek. Ez nem euh, hiba, ez nem egy euh, elírás, Sidonia. Elnök úr, most magyaráztam el az egyik módosítót, és amit ön kérdez, az a második. Most akkor folytassam azzal? Akkor a második módosító indítvány csak a hármas sectionre vonatkozik, ez is az AFET kérését tükrözi. Helga Trüppellel is azt javasoltuk, hogy a tartalékba tegyük. A kiegészít kettő módosító levélhez kapcsolódó, egyes levélhez kapcsolódó tételeket az Európai Külszolgálata kapcsolatban, és azt, ami a hatos módosítóban van, 18,6 millió eurót javaslunk, hármat a, fő, a fő hadiszállásra, és a 13,3 millió a többi része. Tehát a tartalékba pontosan 18,6 millió euró kerülne, Ez a bérezésre is vonatkozik, és magában foglalja a kiegészítő levelet, az egyes számút természetesen az a feltétele, hogy a tartalékot feloldjuk, amint a főképviselőasszony, Lady Ashton, elkötelezi magát, hogy konzultáljon a parlamenttel a személyzeti ügyekről, mert úgy tűnik, hogy az AFET szakbizottságban fölmerült több kétely arról, hogy kikkel töltik be az állásokat ebben a szolgálatban. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezeket a tartalékokat szavazzuk meg, mellette szavazzunk. Köszönöm szépen, a bizottság kérte a szót, de talán Ingét megkérem, hogy esetleg mondja el, hogy mi a véleménye, mert ő követte végig az egész külszolgálati tárgyalást, amiről dél, délután elején szavaztunk, és aztán a bizottság pedig elmondja az ehhez képest a hozzászólását. Köszönöm szépen. Itt a stabilizási eszközről van szó, és arról a kérdésről, hogy a tanács gyakran úgy tekint a stabilitási eszközre, mintha saját játékuk lenne, pedig mi is szeretnénk beleszólni, úgyhogy ez nagyon fontos. Én nagyon örülök annak, hogy a külpolitikusok is így látták ezt, és figyelemmel követték. Tehát vannak olyan emberek, akik egy válságkezelés területén ezzel foglalkoznak. Most a kérdés az, hogy uniós szinten marad-e, vagy egy olyan egységnek adjuk ezt át, amire semmi kihatásunk nincsen. Köszönöm szépen, igazgat, főigazgató igazgató úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném kiegészíteni azt, hogy ez miről is szól, és pontosan, hogy a tartalékkal kapcsolatban mi marad a bizottságnál, és mi megy a külszolgálathoz. Amiről szó van az alkalmazottak, főleg azzal foglalkoznak, hogy projekteket azonosítsanak be, és figyelemmel kövessék pénzügyi szempontból is a következményeket. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a stabilitási eszköz és a KKBP intézkedések nyomon követése a bizottságé. És a bizottság költségvetésében jelennek meg a kifizetések. Ezen kívül előkészítik azokat a finanszírozási döntéseket, amelyeket a bizottság készít elő, ezért aztán része ennek a szolgálatnak. Azért kell, hogy ők döntsenek róla, mert enélkül nem lenne meg a személyzetük arra, hogy követhessék a projekteket. Szerintem nem jó ötlet, hogyha aláássuk a bizottság kompetenciáját. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a tanácsnak a döntése, hogy létrehozza a külszolgálatot, új felelősségeket ad nekik, mi szerint programozhatnak, és explicite megemlíti a stabilitási eszközt ez gyors reagálási erőkre alkalmazható, válság kezelése, nyilván ezt nem lehet előre beprogramozni, a kapacitást az ország és a regionális stratégiai jelentések alapján kell összeállítani, hogy felkészülhessenek a programozás során, de ezeknek az eszközöknek a valóságban való bevetése továbbra is megismételném, ez a bizottság felelőssége. Csak szerettem volna egy kerekképet adni arról, hogy megfelelően döntessenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr. Ez szerintem teljesen világos. Álvaro úr szeretett volna beszélni még. Köszönjük szépen a bizottság magyarázatát. Most aztán tényleg nehezen döntök, hogy a raportőre szavazzak, vagy nem, mert értem, hogy van oka, ennek az egésznek. Én nem vagyok tagja az ofet nek Úgyhogy nagyon nehéz felmérem, hogy mi van e mögött valójában. A második esetében is. A tartalék 18,6 millió, és hogy akkor oldjuk fel a tartalékot, hogyha a főképviselő asszony elkötelezi magát a párbeszédre. Na most akkor vagy tudjuk, hogy itt általános személyzeti kérdésekről van szó, de miről? követegről? Vagy kisebb posztokról? Én személy szerint most már abszolút nem értem, miről beszélnek. Szerintem túlságosan rohanunk ezzel az egészre, hogyha önnek ez megfelel, akkor jó, de én furcsának tartom ezt. Ja. Köszönöm szépen, Jutta. In Erklärungen. Most a magyarázatok után, amit most hallottunk, most már az a véleményem, hogy nem szabadna támadnunk senkit elhamarkodottan. Szerintem bele kell gondolnunk ebbe jobban. És valamikor az úgynevezett amending letterrel is foglalkoznunk kell de szerintem nem szabad csak így beadni a derekunkat az afetnek. Nekem úgy tűnik, hogy ez nagyon-nagyon nehéz és veszélyes. Szerintem várnunk kell, mert különben valamit lerombolunk. Az Európai Külszolgálat mindenképpen létrejön, hogy hogy áll össze, és mely költségvetési tételekből áll össze. Szerintem most elhamarkodottak vagyunk. Tehát azok a magyarázatok, amiket most hallottam, engem nem győztek meg, és kicsit letaroltak. Uh, James. Rendben, James. Anybody else who's a member? Én nem tudom, hogy van-e még valaki a külügyi bizottságban, de én a külügyi bizottságnak a tagja vagyok. Szerintem nagyon fontos eh, ebben a bizottságban, enni és mások is tudják, hogy általában követjük a szakbizottság tanácsait, de hát szerintem nem kellene találgatnunk azzal kapcsolatban, hogy a külügyi bizottság mit szeretne itt elérni. Nagyon érzékeny pontról van itt szó, tehát hogy most mit tesz a bizottság, milyen döntéseket hoz a végrehajtásról, és így tovább. Tehát szerintem jó lenne, ha követnénk a külügyi bizottságot az első olvasatban, és aztán majd tudunk lépni a az egyeztetési eljárásban, de a kollégáinkat támogassuk szerintem tehát a, most teljesen mindegy, hogy Eston asszonynak hívjuk, vagy külügyi főképviselőnek, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy tisztességesen járjunk el, használjuk a megfelelő terminológiát. Egyébként bárónő is, ami meg még pontosabb, de mindegy. Jó, ezt a szóbeli módosítást mindenképpen feljegyezzük, hogy megegyezzük. Utolsó hozzászóló, és utána döntünk. ki asszony. Nadesda. Thank you, President. It's very... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz itt az AFET és a budget között ülni, és közben jó döntést hozni, de azt hiszem, hogy Helgának igaza van, és talán várnunk kellene egy kicsit, és várjuk meg pontosabban, hogy honnan jönne pontosan ez a pénz. Talán az elkövetkezendő hetekben majd tisztázódik a helyzet de nyilván ez az idő kérdése, és túl sokáig sem várhatunk de holnap az AFET gyűlésén majd meglátom, hogy mit tehetek, hogy koordináljam a lehető legjobban az ügyeket. Je, je Rendben van, köszönöm. Most a koordinátorokhoz szólok. Azt hiszem, hogy több büró tag is elmondta, hogy hát kérdőjeleket fogalmaztak, nincsenek teljesen ellen, de elvi problémákat vetnek fel. Ezt a módosítót eminens kollégáink sugalták a külügyi bizottságba, többek között német barátaink. Üdvözöljük őket a parlamentben és nagyon üdvözöljük és támogatjuk ezt, de az kétségtelen, hogy a megfogalmazás kissé brutális lehet ezt úgy is éréteni, hogy mindaddig, amíg nem teszik meg, a, a parlament nem végzi meg a ö, kinevezéseket, addig a, ö, az elirányzatokat tartalékban tartjuk. Hát ezt így is lehet olvasni. Én azt javasolnám, de hát majd a koordinátorok döntésére bízom, hogy adjanak talán egy kis időt. Nem muszáj erről ma este szavaznunk. Van arra lehetőség, hogy csütörtökig még várjunk, sőt egyes esetekben, egyes nehéz módosítókban, amik globális politikai egyezséghez kapcsolódnak, október 5-6-án tudunk dönteni. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ne szavazzunk most azonnal, mert beszélni kellene, ugye, hogy Nagy Esda is javasolja az AFET tagokkal együtt, hogy megértsük, hogy mit akarnak ők pontosan, és esetleg nézzük meg, hogyha ezeket a módosítókat megtartjuk, akkor egy olyan megfogalmazást, ami azért mégis egy kicsit tisztelettudóbb a más intézmények és a főképviselő irányában. Ezt lehet, így elfogadják, eh, így járunk el? A néppárt el tudja ezt fogadni? Ugyancsak? Jó. Tehát akkor nem szavazunk erről, és következésképpen, kedves kollégák, befejeztük három perccel előbb a szavazásokat. Gratulálok a két jelentéskészítőnek, valamennyi tagnak, és akkor holnap reggel kilenckor találkozunk, hogy folytassuk ezt a lenyűgöző gyakorlatot. A teremben kérem, hogy maradjanak a koordinátorok, és néhány perce felfüggesztem az ülést.